Da. Da. Hinsetzen. Guten Morgen! Kedves kollégák, jó reggelt mindenkinek! Ma is 9 órától 12 óra 30-ig fontos programot fogunk végrehajtani, éppen ezért pontosan szeretnénk kezdeni, talán ez nem ütközik akadályba, Az ülésünket az interneten közvetítik, ez azt jelenti, hogy a termen kívül is a vitánkat az érdeklődők követhetik. Ez az első dolog, amit szeretnék bejelenteni. A másik dolog pedig az, hogy a délelőtt folyamán 37 diákból, egyetemi diákból álló, a Montesquieu-i Montesquieu, egy, Egyetemről érkező diákokat fogunk itt fogadni, tehát ők fognak majd bevonulni ide a terembe, hogyha látják, hogy több fiatal érkezik ide a terembe, akkor ez erre vezethető vissza. Ők a szakmai előkészületekről szeretnének velünk talán ö, vitát folytatni, tehát nem a rajongóinkról van szó. Wenn wir jetzt hogyha a regionális strukturális politikának a vitáját kezdjük, illetőleg később az Európai Szociális Alapról cserélünk eszmét, akkor ez a bevált minta szerint fog zajlani. Ez azt jelenti, hogy 5 percben a jelentéstevők kapnak szót, bevezetőt tartanak, aztán az illetékes biztos fog 10 percben nyilatkozni, utána a frakcióknak a hozzászólói, képviselői kapnak szó, és utána vagy a regionális bizottságnak az elnöke, vagy pedig a Szociális Bizottságnak az elnöke, amennyiben itt van, úgy a frakciók eh, szóvivői után ők kaphatnak szót, ha szeretnének hozzászólni. Ezt követően pedig eh, sor kerül a válaszadás első körére, és arra fogjuk kérni a biztosokat, hogy a felesleges fejtegetéseket kerüljék, és a lényegre szorítkozzanak. És utána következik a második kérdésfeltételi kör. Nyilvánvaló, hogy Hán biztos úrral, akit szeretettel üdvözlök innen a pulpitusról is, tehát Hán biztos úrral 10 óra 30-ig folytatunk eszmecserét, és akkor tényleg szigorúan véget vetünk az eszmecserének, mert el kell, hogy hagyjon minket a biztos úr. Minden egyéb bejelentést a biztosokkal folytatott vita utánra halasztanék el, ugyanis nem szeretnék egy vitától további időt elvenni. Én itt leszek az ülés végéig, tehát minden egyéb bejelentésemet elnökként majd az eszmecsere után is megtehetem. Tehát akkor kezdjük a vitát. A regionális és strukturális alapokról, hogy hogyan is nézne ennek ki a jövője. Salvador Dariga 5 percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy a többi képviselőnek nem volt olyan problémás az ideút, mint nekem. Tudom, hogy nagyon sok kolléga éppen ide tart, de miután biztos úrnak el kell mennie fél tizenegykor, értem én, hogy elnök asszony miért sietteti annyira a dolgot. Komolyan megvizsgáltam az összes dokumentumot a témában, főleg azokat, amelyeket a nemzeti parlamentek nyújtottak be. Marad egy aggályunk. Ez pedig az, hogy eh, mit teszünk a költségvetéssel, illetve hogyan fogjuk azt elérni, eh, az, hogy a közösségi eh, költségvetés megfeleljen a szubszidiaritás elvének, illetve megfeleljen azon nemzeti vagy tagállami elképzeléseknek, amelyeket egyébként az Unió finanszíroz. Milyen is, milyenek is kell lennie a kohéziós politikának? Nos, úgy vélem, hogy nem szabad csökkentést elszenvednie, sőt ellenkezőleg. Nagyon aktív eszköznek kell ennek lennie, hogy el tudjuk érni a 2020-as stratégia célkitűzéseit. Különösképpen a gazdasági növekedésre, illetve a munkahelyi teremtésre. Véleményem szerint ez a regionális politika része, nem pedig szociális politika. Egész egyszerűen ez a legfontosabb eszköz a gazdasági növekedési eszközeink között, és ez minden egyes európai polgár számára fontos. Üdvözlöm körünkben a biztos urat, és megköszönöm, hogy az elmúlt napokban olyan intenzíven tartotta velünk a kapcsolatot. A kérdésem az, hogy a kohéziós politikának mi a szerepe a több éves pénzügyi keretben. Az a kérdésem, a kérdésem arra vonatkozik leginkább, hogy az earmarking kérdését hogyan gondolja megoldani úgy, hogy emellett független lehessen a kohéziós politika. Több biztos is utalt arra, hogy az új szakpolitikákat mindenképpen finanszírozni kell valahogy, Például azokat, amelyek a Lisszaboni szerződés létéből erednek. A strukturális alapok finanszírozásában a kohéziós politikának nagyon fontos szerepe lesz. Kérdezem tehát a biztos urat, hogy merre felé fogunk haladni a jövőben, merre halad majd a regionális politika. Van még egy dolog, ami foglalkoztat minket. A különböző zászlóshajó kezdeményezéseket a 2020-as stratégiában hogyan finanszírozzuk? Itt a, ebben a szakbizottságban aggódunk amiatt, hogy eh, kvantifikálva van-e egyáltalán, hogy mennyit szánunk ezekre a szakpolitikákra vagy ezekre a célkütűzésekre a 2020-as stratégiában. Azzal is sokat foglalkozunk itt a szakbizottságban, hogy az úgynevezett fejlesztési partnerségi szerződések hogyan finanszírozhatók. Ugye ezt már az előző ciklusban elkezdtük az ezzel való foglalkozást, de ahogy ha jól tudom, akkor a biztos úr főleg a következő ciklusban kíván erre hangsúlyt fektetni. Jó lenne, hogyha koherensebb része lenne ez a regionális politikának, illetve a strukturális alapoknak. Még egy kérdés. Ezen fejlesztési szerződéseket fel kell -e fejleszteni, tehát a regionális szintről át kell -e őket helyezni tagállami szintre, és az a kérdés is fölmerül, hiszen nagyon sok önkormányzati vezető ezt kéri, hogy önkormányzati szintre kell ezt alkalmazni. A 2020-as stratégiát, stratégia kudarcát el kéne kerülni, nem szabad, hogy olyan sorsra jusson, mint a Lisszaboni stratégia. Ezért fontos az, hogy eredményorientált legyen ez a szakpolitika, hogy megfelelő legyen a pénzügyi menedzsment a tagállamokban. Hiszünk a koncentráció alapelvében, és azt hiszem, hogy emellett áll ki a biztos úr, és illetve a kondicionalitás, a feltételekhez való kötés is nagyon fontos elem számunkra. Kérdésem az is, hogy jelenleg a strukturális alapok szempontjából mik a feltételekhez kötés legjobb elemei, hogyan lehet ezeken keresztül a fejlesztési szerződés célkütőzéseit elérni. Köszönöm szépen, Ennyi, szeretem volna kérdezni, és gondolom a többi kolléga sokkal pontosabb kérdéseket fog majd föltenni, mint jó maga. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Ami az idő keret betartását illeti, ez perfekt volt. Most biztos úr kapja meg 10 percben a szót, hogy nyilatkozatot tegyen. Köszönöm szépen, elnök asszony és szeretnék köszönetet mondani eh, az előadónak, hogy megemlítette a lényegi kérdéseket már. Először is fontos leszögezni, hogy a regionális politika egy keresztmetszeti politika, amely integráns módon fog tudni hozzájárulni a régiók és a tagállamok fejlődéséhez. A kohéziós politika és a strukturális alapok, ahogy azt már a munkadokumentumon, munkadokumentumban láthattuk, ahhoz valók, hogy a prioritásoknak egy intelligens, fenntartható növekedés elősegítése által járuljanak hozzá. Ezt hatékonyan kell kialakítanunk úgy, hogy az Európa 2020-as célokba fektetünk be pénzt, ruházunk be, és az eredményeket ellenőrizzük szigorúan. Az aktuális pénzügyi időszaknak a második felében vagyunk. Azt tudom mondani, hogy a programok teljes gőzzel a megvalósítás szakaszában vannak. A kritikák sokszor mondják, hogy a tagállamok nem lesznek képesek arra, hogy befogadják a teljes kohéziós eszközállományt, azonban ez a szemrehányás, ez nem felel meg a valóságnak, és nem is felel meg egy megfelelő szemléletmódnak a kohéziós politikában. Itt most talán nehezen látható, hoztam egy diagramot magammal, talán az ülőhelyem sem túl optimális, Minden esetre szavakkal is le tudom írni, mi látható ezen a diagramot. Vannak programozási ciklusok. Az egyes időszakokban e- ezek a programozási időszakok átfedik egymást. 2000-től 2006-ig volt az utolsó időszak. A legutolsó kifizetések ezzel kapcsolatban 2012-ben fognak csak sorra kerülni, illetőleg az idei évben, és a jelenlegi programozási időszak kifizetései természetesen már teljes gőzzel folynak, úgyhogy a sárga oszlopok itt azt mutatják, ezt talán látják önök távolról is, hogy a tagállamoknak úgymond a kiszolgálása az egyes években tulajdonképpen egyenletesen oszlik el, függetlenül attól, hogy az új programozási időszakról, vagy a régi programozási időszakról van szó. Egész konkrétan 2010-ben csak a DG régió esetében több mint 30 milliárd eurót fizettünk ki, 2008-hoz képest ez 10%-os növekedést jelent ez összehasonlítható az előtte, az azt megelőző időszaknak a kifizetéseivel is. A regionális politika a regionális gazdaság területén a 2000-2006 közötti időszakban mintegy 1 millió munkahely megteremtéshez járult hozzá, és az EU 15-ök esetében további fejlődés volt. Ezt különböző tanulmányok is alátámasztják, a netó befizetők, a kereskedelmi forgalom és az export növekedéséről számolhattak be, és ez is hozzájárul a kohéziós politika finanszírozásához. Megvannak makroekonomiai, gazdasági szimulációk, amelyek azt mondják, hogy az Európai Uniónak a GDP-ét növelte a regionális politika, tehát a regionális politika egyfajta beruházási politikaként is értendő és érthető. Természetesen van egy szolidaritási dimenziója is a másik oldalon, de a kohéziós politikát nem lehet leredukálni csak egyfajta szolidaritási politikára, vagy csak egyfajta beruházási politikára, mind a két dimenzió fontos szerepet játszik a regionális politika tematikailag sem szűkíthető le bizonyos területekre. A regionális politika egy intelligens, fenntartható és szociális növekedés alapjait teheti le. A regionális politika mint olyan, smart, sustainable and social inclusive kell, hogy legyen önök mind választókerületekből jönnek, és tudják, hogy Európa és a régió rendkívül különbözőek lehetnek ebből a szempontból. A kohéziós politikának eh, minden olyan szempontot eh, eh, figyelembe kell vennie, ami ezeket a célokat szolgálja. Már a jelenlegi időszakban is több mint 105 milliárd eurót fektetünk be a fenntartható fejlődésbe, és 86 milliárd eurót a kutatásfejlesztésbe, illetve az innovációba. Ez több, mint bármely más EU politikának a pénzforrásai, ami pedig a költségvetés struktúráját illeti, megérthető az a vélemény, illetve osztom azt a véleményt, amit Krél képviselő a régió bizottság nevében mondott, hogy nem lenne célszerű a különböző strukturális alapokat különböző költségvetési fejezetekre szétosztani, és így megosztani a kohéziós politikának az egységességét. Az egységes holisztikus megközelítésmód szolgálja a régiók és tagállamok érdekét, és így tud a költségvetés a válság időszakában gyorsan reagálni. De a regionális politikában is igaz az, hogy további lépésekre van szükség, a kihívásoknak meg kell felelnünk, és fel kell ismernünk a kor hívó szavát. Az ötödik eh, kohéziós jelentésben és Andor kolléga végkövetkeztetéseiben eh, arról eh, olvashatunk, hogy mi a jövőbeni regionális politikának a prioritása, és itt, itt ez jó befogadtatást kapott a régiókban, a tagállamokban, és itt a házban is. Csak néhány lényeges pontra térnék ki, amelyek részben a jelentéstevő szájából is elhangoztak, és amelyeknek a jövőbeni pénzügyi perspektívára kihatásai vannak. Végső soron a sokféle kívánság és elvárás, ami a regionális politikában jelentkezik, ezeket csak úgy tudjuk megközelítőleg is kiszolgálni, hogyha a következő időszakban abszolút számokban megfelel a jelenlegi költségvetésnek. A második pont, hogy a kohéziós politika egységét meg kell tartani, itt alacsony számú alapok, lehetőleg sok közös szabály, ez lenne az ideális állapot, ez tud hozzájárulni a folyamatok további egyszerűsítéséhez. Ezzel kapcsolatban én is az elődöm megcsináltuk a házi feladatunkat, és az előző időszakhoz képest a különböző programoknak a számát csökkentettük, ennek a hatásait érezzük már. Tehát mi egy egyszerű támogatási rendszert szeretnénk, amely közel kerül a támogatottakhoz, és pontosan azt adja a regionális politikában, amire szükség van. A regionális politikában van még lehetőség javítani, hát ugye a munka folyik, work in progress, és itt szeretnék rögtön szólni a régiókhoz és tagállamokhoz, hiszen nekik is feladatuk van, tehát nekik is van egy kapcsolódó bürokráciájuk, ami még a mi bürokratikus folyamatainkra ráépül. a jövőbeni kohéziós politikával kapcsolatban azt a javaslatot terjesztettük elő, hogy tematikus koncentráció szempontjából az Európai 2020-as stratégiát vegyük eh, alapul, és az európai többletértéket, illetőleg a kondicionalitást, amely csak a tagállamokkal együttműködve eh, állapítható meg, és amelynek az a célja, hogy biztosítsa végső soron, hogy azokat az okokat, amelyeket mindannyian ismerünk, és amelyek ma a késedelemhez vezetnek, az egyes projektek implementációjánál, az egyes régiókban és országokban. Nos, ezeket az okokat közösen a tagállamokkal szüntessük meg, gyorsan szüntessük meg, és itt ne legyen további késedelem ezek a kondicionalitások, feltételek, e, a vitában talán példákat is szolgálhatunk. Ezeket nyilván csak közösen állapodhatunk meg a tagállamokkal, és így e, járhatunk csak el fontos, hogy lássuk, hogy milyen eredményeket érünk el számokban is. Ezekről meg kell állapodni a tagállamokról, és megfelelő arányosságról kell gondoskodni. Nyilván föl fogják tenni azt a kérdést, hogy a pénzügyi keret időtartamáról mit gondolok, már többször mondtam, keves, a kevesebb mint 7 év a projektjeink több éves kialakítása miatt számomra problematikus, éppen ezért a jelenlegi rendszert tartanám fönn. Végkövetkeztetés az Európai Unió a gazdasági és pénzügyi válság következtében gigantikus kihívások előtt áll. Egyrészt a költségvetés kézben kell tartanunk, másrésztről ugyanakkor a versenyképességgel kell foglalkoznunk, és ez pontosan az a terület, ahol a regionális politikának cselekednie kell, hozzá kell járulnia a minőségileg és mennyiségileg is megfelelő növekedési politikához a régiókban, azokban a régiókban, ahol lehetséges az, hogy kevesebb prioritás kitűzésével személyre szabott megoldásokat találjunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy olyan kohéziós politikára van szükségünk, meggyőződésem szerint, amely a jövőben képes arra, hogy az Európa 2020-as stratégiát, ami ma még csak papíron szerepel, gyakorlatilag konkrét eh, cselekvésekbe önteni, mindezt pedig egy integrált eh, megközelítés móddal, amely végső soron a tagállamokat és a régiókat is beleveszi a folyamatba, és eh, az utolsó megjegyzésem, a jelentéstevő kérdésével kapcsolatban. Azt fogjuk tervezni, és arra fogjuk kérni a tagállamokat, hogy egy igazi multi-level governance jegyében a helyi szintet, a régiókat is már az elejétől fogva a tárgyalásokba vonják be az operatív programok esetében, és a partnerségi szerződések esetében. Tehát gyakorlatilag a tulajdonosi szellemet biztosítsák náluk már kezdetektől fogva, és így járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kohéziós politika egy fenntartható sikerre tudjon hozzájárulni az Európa 2000 utas stratégiához. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy hű marad a bizottságnak a megközelítés módjához. Az egyik elődje azt mondta, hogy a strukturális regionális politika nyilvánvalóan nem a nem egy mentőkocsi, hanem a motorja a gazdasági politikának, tehát nem tűzoltó munkát kell végeznie. Most pedig akkor jön a frakciók hozzászólóinak kérdése a néppárt nevében négy percben. A néppárt nevében né, négy percben Jan Olbrist kap szót. <clears throat> Panie komisarzu, <clears throat> Europejska Partia Ludowa we wszystkich swoich dokumentach Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A dokumentumokban egyértelműen olvashatjuk, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie az, emberi, az Európai Uniónak, és itt a versenyképességet kell növelnünk. A kohéziós politika tehát tulajdonképpen egy befektetés, egy beruházási politika, amely jobb lehetőségeket kínál az esélyegyenlőség területén, a versenyképességben, végig az Európai Unió területén. Ehhez kapcsolódik egy-két kérdés, amelyet szeretnénk föltenni a biztos úrnak. Hogyha föltételezzük azt, hogy az EU 2020-as stratégiája nem kezdődik el igazából 2014-ben, hanem már 2010-ben elindult, akkor ez azt jelenteni, hogy a stratégiát a jelenlegi eszközök felhasználásával valósítják meg. Nem mondhatjuk azt, hogy új eszközök felhasználásával fogják megvalósítani. Ezért azt kérdezem öntől, biztos úr, hogy milyen mértékben lesz szükség arra, hogy módosítsuk a jelenleg használt eszközöket 2013 után. Mit jelent ez? Az eszköztárunkat meg kell választ, változtatni a stratégia megvál, megvalósítási időszakának a közepén? Tehát kiigazításokra lesz szükség? Ezt a jelentéstevő is megemlítette. Ezen kívül hogyan értelmezzük azokat a nyilatkozatokat, amelyek a smart növekedésre, az, a befogadó növekedésre utaltak a kohéziós politika keretében, és hogyan kapcsolódik ez az hajó kezdeményezésekhez. Ez rendkívül fontos, hiszen egy folyamatról van szó, amely már elindult, és most folyik. Kérdés tehát, hogy mennyiben kívánjuk megváltoztatni benne ezt az elemet, és ha igen, akkor hogyan? Második kérdés egyetérte azzal, hogy változtatásokra van szükség a megvalósítás terén. A politikák közös vezetéséről, közös igazgatásáról beszélünk. Lesznek-e ebben a tekintetben általános változtatások? Továbbá, mit jelent a többszintű kormányzás fogalma hogyan értelmezzük ezt a kifejezést, ezt a fogalmat, és mennyiben lesz ez benne, milyen mértékben lesz ez benne a szerződésben? És végül a finanszírozás mértékére vonatkozik az utolsó kérdésem. Ha föltételezzük azt, hogy a költségvetésben ugyanannyit kell kapnunk majd a jövőben, mint eddig, akkor ez azt jelenti, hogy a kohéziós politikának ugye le kell fednie az Európai Unió teljes területét. Ez egy logikus következtetés. Úgy érzem, hogy az önjavaslata egy olyan politikára utal, amely konkrét területekre irányul, a szegényebb területekre, Ez finanszírozás tekintetében kérdéseket vet föl. A néppárt azt szeretné, hogy ha a mai költségvetési arányokat meg lehetne tartani jövőben. Ön is ugyanígy gondolkodik? Köszönöm. Következő hozzászóló, Konstance, a szociáldemokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném a kohéziós politika jelentősége újra felhívni a figyelmet, hiszen szűk az időkeret, ahogy elnök asszony is mondta. Éppen ezért szeretném, ami a kohéziós politika lényegét illeti a szociáldemokrata szempontból, ezt szeretném elmondani. Tehát itt nem csak a kohézió a lényeg, az összetartás, hanem az a fontos, hogy az Európai Unió valamennyi régiója részesüljön ebből. Éppen ezért szívesen hallanám, hogy ezzel kapcsolatos felosztást és a kohéziós forrásokhoz való hozzáférés hogyan tudja biztosítani. Nyilvánvaló számunkra, hogy prioritásokra kell összpontosítanunk. A biztos esetleg kitérhetne arra még egyszer, hogy jövőben milyen prioritásokat szeretne követni annak érdekében, hogy egyfajta ilyen egész Európai Unióra kiterjedő kohéziót megvalósítson. Nehéz, pénzügyi tárgyalásokban vagyunk, és tudjuk, hogy milyen a tagállam költségvetési helyzete, éppen ezért világos számunkra, hogy hatékonyan kell felhasználnunk a forrásokat, jól lehet a bizottság, és a tagállamok dolgoznak már a megoldáson. Az a, az, az érdekünk, hogy hatékonyan használjuk fel az eszközöket, tehát itt átláthatóságot, megfelelő ellenőrzést kell biztosítani, ugyanakkor nem túl bürokratikusan a biztos úr még egyszer be tudná mutatni, hogy a jövőbeni támogatási időszakban milyen lépéseket terveznek ezen a téren, és mit javasol a jövőre nézve, és még egyszer szeretném hallani tőle, hogy mit jelent az eredményorientált kohéziós politika, ezt hogyan fogja gyakorlatban megvalósítani. Ez érdekelne tehát minket hogy a, ha a hatékony eszközfelhasználásra, forrásfelhasználásra használunk, akkor megfelelő koordinációról is szót kell ejtenünk. Jó lenne, hogyha hallanánk. Itt az Andor biztos feladatával is van egyfajta átfedés, hogy az európai kohéziós politika és a szociális politika hogyan eh, koordinálható egymással, hogyan eh, összeegyeztethető össze egymással, hogy lehet például a vidékfejlesztést a mezőgazdasági politikával összeegyeztetni, stb. stb. Aztán továbbiakban nagyon érdekelne minket az, amit a bizottság elmúlt ülésén már említettünk, és ott különböző biztosok is szóltak erről, akik a különböző olyan alapokról beszéltek, amelyek nem a költségvetési, az Európai Unió költségvetésének növelésével kapnak eszközt, hanem más, más módon, tehát itt gyakorlatilag rögtön előjött a kohéziós politika, hogy onnan kéne pénzeket elvenni. Azonban itt nem csak energiapolitikáról, K plusz F-ről és regionális politikáról van szó. Mit gondol erről biztos úr, hogy mi legyen itt, legyenek valóban újabb alapok, és legyen a regionális politika, onnan pénzeket veszünk el, pénzeket bányászunk ki. És egy utolsó kérdés a biztoshoz, nagyon boldog lennék, hogyha az integrált megközelítéssel kapcsolatban elmondaná a bizottság, hogy ezt hogyan szeretném megvalósítani. Ugyanis ez számunkra is nagyon fontos, eddig úgy tűnik azonban, hogy kevés energiát fektettek ebbe a régiókkal való tárgyalás terén, éppen ezért szívesen várom a választ erre a kérdésre, tehát mi a válasz a bizottságnak arra, hogy a el nem költött, fel nem használt forrásokat az Európai Uniós költségvetésbe és a tagállami költségvetésekbe helyezzük vissza. Hogyan tudna ebben támogatást nyújtani nekünk a bizottság? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, ami az időt illeti helyesen betartotta. Sajnos szigorúnak kell lennem, különben lesznek önök, nem kaphatnak már szót, éppen ezért minden kollégától csak azt tudom kérni, hogyha négy percet kapnak a frakciók hozzászólói, ezt nem feltétlen kell kimeríteniük ezt az időkeretet, kevesebb időbe is hozzá lehet szólni. Az ALDE nevében Diklamara. Thank you, Mrs. Chair, and thank you for Mr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos úrnak ezt a kiváló prezentációt. Egyértelmű, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos szerepet játszik az európai hozzáadott értékben, illetve az Európa 2020-as stratégiában. Megfelelő regionális politika nélkül nem lehet fenntartható és hatékony energiapolitikát vagy környezetpolitikát folytatni. Természetesen szükség van változásokra is a kohéziós politikában, ezt be kell látni, és ezt a mi frakciónk is így gondolja. Hatékonyabb politikára van szükség, olyan politikára, amely szorosan kapcsolódik az EU 2020-as kihívásokhoz. Ebben a tekintetben úgy gondoljuk, hogy az ötödik kohéziós jelentés jó kiinduló pontot ad. Amikor az új finanszírozási időszakról beszélünk, akkor rendkívül fontos, hogy a érintett főigazgatóságok együttműködjenek, szorosabban együttműködjenek, mint a múltban. Hogyha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a Lisszaboni célok megvalósításában is nagyon fontos szerepet játszott a kohéziós politika, azonban nagyobb hangsúlyt kell fogtat, fektetni most az EU 2020-as kihívásaira. Lisszabon keretében csak az az EU 15-öket terhelte ezt, ezt meg, terhelte ez, ezt meg kell változtatnunk. Cél az, hogy a fejlesztési alapok 75%-át alokáljuk bizonyos területekre, a Lisszaboni célokra 60%-ot, ez bizonyos területeken egészen 90%-ra rúgott. Aztán, hogyha innovációról beszélünk, azt hiszem, hogy még, jobb, még jobban össze kell kapcsolnunk az innovációs politikát, illetve a kohéziós politikát az innováció 5%-a a tudomány és a technológia területén történik. Ezt nem szabad alábecsülni, ez egy rendkívül fontos terület. Ezen kívül elemezni kell, és tudni kell azt is, hogy az innovációk 95%-a konkrét eredményeket mutat, és általában a cégek és a kliensek kapcsolatában jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az innovációra a kohéziós politika keretein belül. Egyértelmű, hogy ezt a tudást a régiókban találjuk nagy mértékben, és ez azt jelenti, hogy a kohéziós politikának fontos szerepe van. A biztostól azt kérdezem, hogy hogyan tudunk megfelelni ezeknek a kihívásoknak, hogyan lehet nagyobb hangsúlyt fektetni ezekre a konkrét innovációkra. Aztán, hogyha a kohéziós politika különböző ágazatait vizsgáljuk, azt hiszem, hogy a területi együttműködés rendkívül fontos. Nagy hangsúlyt kell fektetni az interreg programokra, ezeknek jobban kell működniük. Ezen kívül Egyértelmű tervekre, cselekvési tervekre van szükség. Kérdésem a következő. A költségvetés területén milyen lépéseket kíván foganatosítani? Európai szintű kohéziós politikára van szükség, így lehet csak megvalósítani az EU 2020-as célkitűzéseket. Köszönöm szépen, Rika. François Alfonsi, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kohéziós politika az európai politika lelke a mi frakciónk számára. Minden nemzet, minden terület így valósíthatja meg európai álmait. Ez hozzájárul a szolidaritáshoz, illetve az Európai Unió egységességéhez. Fontos tehát a föntartható kohézió. A jelenlegi programozási időszak, amelyet majd követni fog a következő kohéziós politika, egy nagyon fontos történelmi eseményt írhat, tudhat magáénak, ez pedig a tíz tagállam csatlakozása. Ez azt jelenti, hogy új architektúrára van szükség, ebben a struktúrában, ebben a kohéziós politikában, ezt a Lisszaboni szerződés is előírja. És ugye a bizottság a szerződés őre. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós politikának fenntarthatónak kell lenni, fel kell használni a jelenlegi mechanizmusokat, és tudni kell azt is, hogy vészhelyzetben alakultak ezek ki. A jelenlegi helyzetben vannak hiányosságok, vannak olyan területek, amelyekkel elégedettek vagyunk, vannak olyanok, amelyek megfelelő irányba haladnak, azaz a fenntartható kohéziós politikában, itt az első és a második célkitűzésre gondolok. Egy célkitűzést lehet meghatározni, olyat, amely hosszú távú lehet. A 70% a jelenlegi célkitűzés, és természetesen ennek prioritásnak kell lennie, hiszen nagyon fontos, hogy minden egyes terület és régió föl tudjon zárkózni. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az egyes célkitűzésre számunkra azonban, tovább kell lépni, lépni hosszú távú célkitűzéseket kell meghatározni, és meg kell felelni a jelenlegi igényeknek. Most a válság időszakát éljük, amely nagyon nagy mértékben terheli a kohéziós politika jövőbeli ambícióit. A biztos úr megkívánja tartani a költségvetését, a jelenlegi költségvetési összegeket, de ugye ezt a különböző pénzügyminisztereknek is jóvá kell hagynia, és elképzelhető, hogy a költségvetési csökkentéssel az ambíciókat is csökkenteni kell. Nagyon sajnálatos lenne ez, hiszen az Európai Parlament is úgy gondolja, hogy a válság rámutat arra, hogy tovább kell fejleszteni a kohéziós politikát, és megfelelő mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek amelyek ezt a válságot, ebből a válságból segítenek kilábalni. Jól tudjuk és érezzük, hogy az egységes piacnak az ellen súlyát is biztosítani kell, ez pedig pontosan a kohéziós politikában valósulhat meg. Nagyon fontos tehát, hogy ne csak tüzet olcsunk, hanem hosszú távra a jövőre gondolkozzunk. Ugye ez elég nehéz a költségvetési megszorítások között, illetve a nehéz hitel időszakban. Számunkra nagyon fontos, hogy megfelelő politikát alakítson ki Európa, és a területeik, a különböző régiókat és területeket ebbe integrálja. Hogyha nem fektetünk nagy hangsúlyt a területi egyensúlyba most, akkor a jövőben ez különös terheket fog róni Európába a demográfiai változások miatt is. Biztos úr, nagyon remélem, hogy megfelelő irányba halad majd, és mi is támogatni tudjuk Önt. Ja, vielen Dank. Ähm. Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, vagy legalábbis eddig csak azt hallottam, hogy a francia pénzügyminiszter hajlandó a kohéziós politikát csökkent, eszközei forrásait csökkenteni. Tehát ezt mások eddig nem mondták, de azért ez mégiscsak egy fontos probléma. Rich Ashburt az ECR e nevébe kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Más fejezetek esetében is most is három dolgot szeretnék kérdezni. Első, mi a célkütűzése ennek a kiadásnak, ez hozzáadott értéket teremte, illetve megéri ez a ráfordítást. Vajon igennel válaszol-e erre a kérdésre a biztos úr, vannak kétségei. Nézzük a kohéziós alapok finanszírozását. Mi az ECR-ben úgy gondoljuk, hogy a gazdasági forrásokat a, gazdas- a gazdasági konvergencia felé kell orientálni. Ez minden tagállam az fejlett, fejletlen, fejlődő, gazdag és szegény államok érdeke is. A jelenlegi programok vajon az európai adófizetők számára valódi értéket teremtenek? A 2020-as stratégia valóban a kohéziós ö, politika alapja kell, hogy legyen. Nagyon fontos, hogy ez hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez. Most a válság közepette ez kiváló lehetőséget jelenthet az összes Európai Uniós tagállamnak. Ugyanakkor meg kell tartani bizonyos fegyelmet. Ez azt jelenti, hogy az EU-s finanszírozást csak odafelé lehet irányítani, ahol önmagában a tagállamok képtelenek megoldani a problémákat, illetve fontos, hogy a különböző iparágak, öszt, iparágak fejlesztését ösztönözze. Olyan iparágakra gondolok, amelyek önmagukban nem vonzanák a magántőkét. Jó lenne, hogy a kutatás és fejlesztése nagyobb hangsúly kerülne, de ezt a finanszírozást kizárólag a kiválóság elve alapján lehet odaítélni, nem a rotáció elve alapján. Fontos lenne, hogyha az új energiaforrásokra is odafigyelnének, illetve hogyha a transeurópai hálózatokat jobban finanszíroznák, például az új energiahálózatokat, illetve a különböző mm, kapcsolatokat, összekötetéseket segítenék. Múltban ezekben a kérdésekben nem volt túlságosan nagy a siker. Szeretnénk, hogyha a belső piacot is jobban finanszíroznák, ezt, ennek, ennek a jellegét jobban kiterjesztenék, itt a szolgáltatásokra gondolok. Új technológiákba kell beruházni, nagyon fontos az is, hogy a közberuházási programokat előtérbe helyezzék, illetve a KKV-k helyzetét is megpróbálják felkarolni. Ez mindenképpen segíteni a gazdasági növekedésnek. Van itt négy hiányosság. Korábban is mondtam már, hogy történelmileg a bizottság nem túlságosan jók a célkitűzések valódi célzottságában. Ez azt jelentette, hogy a hozzáadott érték nem volt túlságosan nagy, főleg a különböző ipari projektekben. A második dolog. Úgy véljük, hogy a programok megvalósításának eredményessége elég alacsony. Például a számvevőszék is számvevőség is kimutatta ezt. Aztán a tagállamok közötti különbségek nagyon nagyok. És azt szokták mondani, hogy ez egy kulturális hogy sok tagállamnak kulturális alapjai vannak, mások vállalkozói szelleműek. Nos, úgy vélem, hogy bizonyos tagállamokban nincs meg az a hajlandóság, hogy vállalatokat alapítsanak. a kohéziós alapoknál arra kell figyelni, hogy a szegény tagállamok, amelyeknek legnagyobb szüksége lenne a, a kohéziós alapokra, tudják ezt a legnehezebben megoldani. A kohéziós finanszírozás azonban nem az államkincstári hiány kiegészítésére van kitalálva. Tehát nem arról van szó, hogy Európai Uniós finanszírozással alakítsák a tagállamok az adópolitikájukat, vagy ezzel pótolják a költségvetési hiányt. Összességében úgy gondoljuk, hogy a kohéziós alapok a versenyképes gazdaságot nagyban segíthetik, illetve az új technológiák kialakítását, a munkahelyteremtést, az innovatív és haladó munkahely kialakítást a 2020-as stratégiának megfelelően. Köszönöm szépen, Richard, fél perccel túllépted az időkeretet. Miguel Portás a GUE nevében kap következőként szót. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdésemet rögtön föl is tenném az elején. Az elő, ellentétes irányba fog haladni ez a kérdés, mint az előttem hozzászóló kérdése. A kohéziós alapok bizonyos előírásokon alapulnak, nevezetesen arra, hogy stabilitási és konvergencia programokat kell belőle megvalósítani, takarékos módon. Éppen ezért biztos az az lenne a kérdésem, hogy a gazdasági válság eh, láttán hogy lehet azt támogatni, hogy az európai alapok, amelyek nélkülözhetetlenek a társfinanszírozás eh, területén, nevezetesen pont azokban az államokban a legnagyobb költségvetési nehézségek vannak. Nos, hogy lehet pont ezeket az alapokat most e, jégre tenni, és hogy lehet az, hogy a társfinanszírozásban nem vesznek föl új programokat olyan országokban, e, ahol nincsen 3% alatt e, a költségvetési deficit. Nos, a kérdésem az lenne, hogy azok az országok, akiknek szükség van az európai társfinanszírozásra, a támogatásunkra, ugye olyan helyzetbe kerülnek, hogy a beruházásai gyakorlatilag a nulla szintre csökkennek le. Hogyan lehetne ilyen esetben a jelenlegi alapokkal kapcsolatos politikát megindokolni? Ami pedig a nagy infrastruktúrális beruházásokat illeti, ön biztos úr azt mondta, hogy még egyszer meg kellene néznünk, hogy privát vagy közpénzekből finanszírozzuk e ezeket, esetleg magánpénzeket, magánforrásokból lehetne a közpénzeket helyettesíteni, különben 20-30 éven belül a köztartozások, a közadósság, az államadóság meg fog nőni. Hogy lehet egy ilyen, e, egy ilyen politikát e, megvédeni, ami azt mondja, hogy egyrésztről takarékoskodni kell, csökkenteni az adósságot, másrésztről viszont PP, PPP konstrukciókon keresztül finanszírozni ezeket az infrastruktúrális beruházásokat. Ami pedig a saját országomat, Portugáliát illeti, e, mi egy olyan ország vagyunk, amely nagyon sok hasznot, talán a legtöbbet húzta az alapokból. Munkahelyeket teremtettünk az alapok forrásaiból, és ez nem, és ez csak Portugáliára igaz, vagy más országokra is. És egy utolsó kérdés, annak érdekében tartsam az időkeretet. Az Európai Unió miért nem dolgozott ki még politikát az alapok összpontosítására, a, például az energia területen, hogy itt, te, itt ugye különböző forrásokba jönnek a pénzek, nem lenne célszerűbb eh, koncentráltan felhasználni itt az erőforrásokat, a pénzeket? Tehát nem különböző alapokból jutatni pénzt egy programba, hanem egy helyről, és ezáltal hozzájárulni egy multiplikátor hatás kialakulásához, például a foglalkoztatás növelése területén. Köszönöm szépen. Senkit nem látok az EFD képviseletében, ez azt jelenti, hogy a frakciók hozzászólóinak köre befejeződött. Normális esetben most jött a Hübner, kellene, hogy szóljon a regionális bizottság hozzá nevében, de hát ő még nem érkezett ide, már a dugóban ül, hogyha jön, akkor meg fogja kapni a szót, hogy a Regenes Bizottság nevében hozzászóljon. Számtalan kolléga jelentkezett, hogy szót kér, de most azonban elsőként biztos úr kap szót, hogy mondjuk 10 percben a kérdések első körét megválaszolja, és utána aztán fel fogom olvasni a hozzászólók listáját, és mindenki két percben fog szót kapni. Köszönöm, elnök asszony. Én 10 plusz 8 percre gondoltam, na de mindegy úgy, mint a költségvetés esetében. Egykor Jan Olbricht az elején egy pont fontos kérdést tett föl, a regionális politikának nyilván minden régióra ki kell terjednie, különben eh, az Európa 2020-as célokat nem fogjuk tudni megvalósítani. 71 régió van ma, 84, eh, amelyek konvergencia régiók, és vannak olyanok, amelyek a rendelkezés álló statisztikai adatok szerint ilyenekké válnak, 68 ilyen régió lesz, 30 millió embert érint az, hogy csak a regionális politika segítségével fog tudni egy jobb életszínvonalat elérni, mint az a múltban volt. a politika hatékonysága, és ez a döntő számomra, ezt ma már láttuk, tehát hely, nem lenne helytálló dolog az Európa 2020 stratégiát úgy kialakítani, hogy először beszélünk a pénzügyi keletről, aztán mindenről döntünk, utána tárgyalunk, és akkor lassan-lassan elindul majd minden azzal a következménye, hogy 2015-ben, 2016-ban kezdünk csak bele az érdemi célok megvalósításába. Tehát ez nyilván elhibázott szándék lenne részünkről, tehát már most el kell, hogy kezdjük a munkát, és ezt meg is tesszük már ma is. 300 millió kerül a 350 milliárdos költségvetésből az Európa 2020-as célok, illetve prioritások megvalósítására. Véleményem szerint az a döntő, ami forradalmasít, aminek forradalmasítani kell a jövőt, hogy a forrásokat összpontosítva használjuk föl, és ezáltal a transzparenciát, a hatékonyságot és a pénzek felhasználásának láthatóságát is növeljük. Hogyha megnézzük most Európát, akkor kétféle kép alakult ki Európáról a közvéleményben. Minden ország ahol a kohézió és a konvergencia adott, ahol sok európai pénz érkezik, ott a népességben nagyon erősen tudatosult, hogy Európából érkeznek ehhez a források. Aztán vannak más olyan régiók, ahol a felhasználásnak, a pénzek felhasználásnak a láthatósága nem ennyire adott. Éppen ezért a saját érdekünkben a parlament, a bizottság és valamennyi az európai projektekben érdekelt szerv érdekében a munkánknak és az eszközök felhasználásának, a források felhasználásának a láthatóságát is, nem csak a hatékonyságát kell növelni. A tagállamokkal folyt, tárgyalásokat szeretnénk folytatni, illetve a régiókkal is annak érdekében, hogy a régiók a tagállamokkal együtt közösen döntössék el, hogy az Európa 2020-as célok közül mely prioritásokat választják ki, például a megújuló energiaforrások felhasználását, és utána aztán közösen tudjuk rögzíteni, tehát hogy a bizottság az egyik oldalon, másik oldalon a tagállamok, régiók, hogy mi a kiinduló pont az egyes régiók esetében, mi a, jel, a status quo, a, a megújuló energiák területén, és hol szeretnénk állni a 7 éves időszak végén. Tehát mik az ambiciózus céljaink, és mik a realisztikus céljaink. Ennek átláthatónak, érthetőnek kell lennie, és nyilván nyomást kell gyakorolni abba az irányba, hogy jól haladjanak a dolgok. Többen is szóltak róla, hogy hogyan tudunk más politikai területeket integránsan bevonni a munkába, illetve a korábbi üléseken beszéltem kollégákkal a, erről a kérdésről. Időközben a bizottságban nagy a hajlandóság arra, hogy a különböző politikai területeket, különböző politikákat összekössük a regionális politikában, és oda becsatornázzuk őket. Éppen ezért már hetekkel ezelőtt meghívót küldtünk más főigazgatóságokhoz. Összességében a mi területünkről Három munkacsoportot állítottunk föl, amelyek a legkülönbözőbb tématerületeket kell, hogy magukévá tegyék, és ott megfelelő előkészítő beszélgetéseket kell, hogy folytassanak. Hát, úgy tudnék, hogy elkevertem a papíromat, tehát például az energia környezet, aztán a K plusz F területre állítottunk föl ilyen munkacsoportot, és van egy harmadik munkacsoport is, amely a mobilitás problémájával foglalkozik. Tehát ezek lennek azok a munkacsoportok, ahol tematikusan folytatjuk, illetve készítjük elő a tárgyalásokat a tagállamokkal, ami pedig a többszintű kormányzást, a multi-level governance-et illeti. Itt egy javaslattal fogunk élni, hogy a szabályozásban kerüljön rögzítésre, hogy a a regionális és helyi szereplők bevonása az hogyan történjen. Remélem, hogy ez aztán a tagállamok hozzájárulását is el fogja nyerni. Ez egy nyilvánvaló állásfoglalás kell majd, hogy legyen. Nyilvánvalóvá kell, hogy váljon sokak együttműködésére szükség van, hogy a megfelelő megvalósítás biztosítva legyen. Javasoltuk azt, Csolos biztos is szólt erről, Andor biztos úr és én is, hogy egy keretet állítsunk fel, ahol a különböző politikákat strukturális pénzekkel, amelyeket strukturális pénzekkel finanszírozunk, azokat összefoglaljuk ebben a keretben, és ott egy megfelelő tematikus összhangot biztosítsunk. Fontos, hogy a vidékfejlesztési alap szempontjából ez különösen érvényesüljön. Aztán ami a régió struktúráját illeti, ahogy önök is tudják, azt javasoltuk, hogy legyenek ilyen átmeneti régiók. Vannak konvergencia régiók jelenleg, akik 75%-kal rendelkeznek az átlagos GDP-ből, aztán vannak facing out régiók, és vannak a verseny régiók, Ugyanakkor vannak olyan régiók is jó számmal, akik a GDP 90-95%-át érik el, 75%-at pedig sosem voltak. Hogyan lehetne őket versenyrégióként kezelni? Nos, ő nekik ugyanaz a teljesítményük, mint a facing out régióknak, akik a 75-ös kategóriából nőttek föl. Mind a két kategória. A 75 és a 90% közötti, és a facing out, out kategória is gyakorlatilag az európaiaknak a 30%-át fedi le. Éppen ezért helyén való lenne, és kiegyensúlyozott lenne, hogyha mind a kétfajta régió ugyanazban a pénzügyi bánásmódban részesülne, azzal a célkitűzéssel, hogy a felzárkóztatási folyamatot eh, azt biztosítsuk, felgyorsítsuk, talán kevesebb eh, pénzzel egy konvergencia régióban, és eh, egy verseny régióban pedig több pénzzel. Szerintem továbbra is fontos, hogy a strukturális alapok koordinációja a struktúrás alapok koordinációja helyben történjen a három alap koordinációja. Különösen ami a szociális alapot és a fejlesztési alap, a vidékfejlesztési alapot illeti. Tehát a régióknak az autonómiáját itt biztosítani kell, az alapvetően hozzájuk allokált költségvetést az ottani helyi igényekhez igazodva az EU 2020-as céloknak a keretében kell, hogy személyre szabottan megvalósítsák, felhasználják amennyiben ez lehetséges. Tehát ha lehet, akkor közösen kell, közös szabályokat kell kialakítani az egyes alapokra, és csak az, az egyes alapoknak a specialitásaira kellene külön szabályokat, precízebb szabályokat kialakítani. És természetesen mindig kell arra gondolnunk, hogy mi a végső felhasználóknak, végső kedvezményezetteknek az érdeke. Tehát a végfelhasználóknak, az érdeke, akiknek nyilván eh, nem komplikált módon kell hozzáférniük a forrásokhoz. Ma már magas aránya van az e-markingnak. Ez eh, önkéntes a újak szempontjából, a régiek számára kötelező volt. Fontos az innováció témája is, az innováció egyfajta ilyen földrajzi eh, kifejezés, miközben a K plusz F az inkább a minőség szempontjából egy fogalom. Itt fontos jó átmeneteket találni, ugyanis itt nem kevés pénzről van szó, tehát itt probléma van az outputtal, az, eredmény, az elért eredményekkel. Felhasználom aztán arra is az alkalmat, majd talán, hogy majd máskor ö, térek vissza kér, bizonyos kérdésekre, mert talán nem tudtam mindegyik kérdést tökéletesen megválaszolni. Talán máskor is lesz ezek megválaszolása lehetőség. Éppen ezért csak egy utolsó pontról szólnék, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a régiók, az országok jól használják fel a pénzeket. Görögország például a, a világbanki illetve az IMF hitelek szétosztásakor arra is összpontosított, hogy a társfinanszírozásra is használják ezt a pénzt, annak érdekében, hogy biztosítva legyen, hogy ez a pénz valóban a növekedést és a beruházás szolgálja az országban. 2010 volt az első év, amikor Görögország pont egy nyomás hatására elérte a pénzek felhasználásánál a megfelelő irányzott értéket. Itt műszaki, vagyis hát technikai segítségnyújtásra volt szükség a részükre, de ezt meg fogjuk adni jövőben is. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, biztos, hogy lesz még lehetősége arra, hogy a következő kérdéskörben még hozzászóljon, hiszen még sokan fognak hozzászólni a témához, és szeretnének választ kapni öntől. Most pedig Danuta Hübnernek, a regionális bizottság elnökének adhatom esetleg át a szót, aki megérkezett a brüsszeli dugót legyőzve, négy percet kapna arra, mint a frakciók hozzászólói. Kérem, hogy ne legyen több az idő, mert hosszú a lista, akik még hozzá szeretnének szólni, akik jelentkeztek, és ők másfél percet fognak kapni, hogy tartsuk az időtervet. A hozzászólók. Marit Paulsen, Derek Warren, Jürgen Klute, Ähm, äh, Borislav Liberatzki, Joran Färm, Elisabeth Schröter, Karl Hacklund, José Fernandes und Elisa Ferreira. Okay. Ähm, ähm, ja, da, da, da, da, da, da. Okay, jetzt aber... Nos, akkor Danuta, te kapod meg a szót. Thank you very much. I think we have spoken uh, over the last year uh, so much about the reform of the policy. Uh, So I would like only to focus on, on why I believe it pays. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióban, az Európai Unió költségvetésében megfelelő helye legyen a regionális politikának, illetve a kohéziós politikának. Mindannyian megegyeztünk abban, hogy növekedésre van szükség, olyan növekedésre, amely nem csak a GDP vesztességeket próbálja pótolni, ugye a válság nyomában, hanem a versenyképességet és a termelékenységet is növeli. Ezért az európai költségvetésben helyet kell találni azoknak az innovációs politikáknak, amelyek újraorientálhatják a beruházásainkat, és mindenféle strukturális reformot támogathatnak. Erre szüksége van az Európai Uniónak. Hogyha megnézzük a kohéziós politikát, akkor ez pontosan erre alapul, már ami ennek a, a menedzselését illeti, illetve a programkezelését, valamint a megvalósítást illeti. A bizottság a kondicionalitást javasolta, ez szerintem egy olyan tényező, amely növeli annak lehetőségét, hogy hatékony és sikeres legyen ez a politika, illetve azt is, hogy ilyen beruházási politikának helye legyen az európai költségvetésben. Másodszorban el kell mondani, hogy az Európai Uniós költségvetés nem végső megoldás minden számára, hiszen annyira kicsi, annyira kevés ez, hogy ezt úgy kell olvasni, úgy kell programozni, hogy katalitikus szerepet töltsön be, illetve kiigazító szerepet. Ezért olyan politikákra van szükség, amelyek ezt a katalizátor szerepet megadják, és így az IBM az Swanba megy, nem pedig Cambridgebe vagy Oxfordba. Tehát ez kell, hogy legyen a mentalitás, a gondolkodásmód a regionális politika mögött. Fontos tehát a katalizátor szerep, illetve a kiigazító szerep. Ezen kívül tudni kell azt is, hogy az európai költségvetésnek hatékonyabban kell működnie a nemzeti költségvetések koordinálása területén európai beruházásokban. Ez azt jelenti, hogy olyan politikákra van szükség, amelyek ezt a kapacitást, amelyek rendelkeznek ezzel a kapacitással. Meghallgattuk a biztos úrtól, hogy mennyire fontos a kondicionalitás, illetve az EU 2020-as stratégiához való hozzájárulás, a nemzeti reformok, de ugyanígy ott van a társfinanszírozás kérdése, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a nemzeti prioritásokat lássuk és szinergiákat kovácsoljunk. Ugyanígy az integráció, az inklúzió. Mindannyian küzdünk ezzel a fogalommal. Azt hiszem, hogy az inklúzió modern fogalma nem csak azt jelenti, hogy mindenki kihasználhatja az európai integráció lehetőségeit, hanem azt is jelenti, hogy mindenki hozzájárulhat a célkitűzésekhez, mindenki felelősséget vállalhat Európáért, és hivatalosan is hozzájárulhat ahhoz, hogy növekedést hozzon létre. Ez azt jelenti, hogy olyan politikákra van szükség, amely mindenkit bevon, és így nem, lesz a, nem lesznek a növekedésben fehér foltok és versenyképességi deficit foltok. Tehát egy kétirányú útról van szó, és itt a e, kohéziós politikának nagyon fontos szerepe van. Biztos úr, hogy mindig azt halljuk, hogy eredményorientált e, beruházásra van szükség, ehhez azonban a finanszírozás kritikus tömegére van szükség. Érteni kell, látni kell, hogyha európai növekedést szeretnénk, és ilyen politikát e, akarunk kialakítani, akkor ennek olyan elvekre kell építenie, amely lehetővé teszi és hatékonyá teszi a beruházásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a szóra jelentkező kollégáknak a körére. Georgios Tavriakis kapja meg a szót. Egy, másfél percben maximum, különben nem lesz esélyünk már arra, hogy meghallgassuk a biztos válaszát. Ezt már előre mondanám, hogyha arra kerül sor, hogy a hozzászóló kollégák nem tudnak már sorra kerülni, akkor azt fogjuk tenni, amit korábban tettünk. Kérdésben kérem a, a, kér, a kérdéseket írásban kérem. Minden biztos késznek mutatkozott arra, hogy írásban válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a kohéziós politika nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a reál gazdaságba beruházunk, különösen egy időszakban. ugye ezt éljük most meg, a kohéziós politika finanszírozást biztosít, amely a költségvetési megszorítások időszakában nemzeti szintről nem jöhet. Ezért köszönettel tartozom önnek a személyes erőfeszítéseiért, hiszen támogatta, támogatja a görög régiókat, és segít nekik abban, hogy finanszírozási lehetőségeket lehívjanak. Egy-két megjegyzésem élnék a bizottsági javaslatot illetően először is. A struktúrális alapokból való kifizetést a makrogazdasági kondicionalitásra építi, ugye így fogalmazott. Biztos úr, a bizottság megvizsgálta-e ennek a gyakorlati megvalósítási lehetőségeit, és megnézte, hogy milyen következtetésekkel jár majd a válság sújtotta régiókban. Második kérdés, a teljesítmény tartalék, illetve az, amely ö, jutalmat ad a régióknak. Nos, mindenki tudja, hogy ennek a megvalósítását mérhető számszerűsített célkitűzések alapján kell megvalósítani, ezt azonban nagyon nehéz a gyakorlatban megvalósítani. Mit fog tenni ennek érdekében? Köszönöm. Marik, Marek kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy azt sosem szabad elfelejtenünk, hogy a kohézió, hogy a legfontosabb kohéziós eszközünk nem más, mint a jól működő belső piac. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő bátorsággal vitassuk, folytassuk le a vitát az európai hozzáadott értékről kohézió tekintetében. A kohézió hihetetlenül nagy hozzáadott érték, ez az Európai Unió alapja. Éppen ezért minden európai régiónak részesülnie kell a kohéziós politikából. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a társfinanszírozás mértékét jobban meg kéne vizsgálni. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy egyes régiók többet fizetnek, nagyobb mértékben vannak jelen a társfinanszírozásban, mások pedig kicsebb mértékben, de lényeg, hogy mindenki vegyen részt. Nagyon-nagyon nagyon jó, Derek Wall kap következőként szót. Yeah, uh, uh, thank you, Chair. Can I first as well... Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak, hiszen kiállt mindig is a regionális politika mellett, remélem, hogy a jövőben is így jár majd el. Bizonyos tagállamok sajnos még mindig nem nagyon kedvelik a kohéziós politikát. Az ötödik kohéziós jelentéssel kapcsolatban sokak a 2020-as időszak után a tagállamok hatáskörének növekedését akarják. Nagyon komoly ellenállásba ütközik, remélem, hogy kitart, és remélem, hogy a parlament is kiáll majd ön mellett. A legtöbb kolléga egyetért azzal, amit ön megfogalmazott az ötödik kohéziós jelentésben, de van itt még néhány részlet, amit pontosítani kell. Ezzel kapcsolatban szeretnék sok mindent kérdezni, de fegyelmezem magam, és csak két kérdést teszek fel. Mi a helyzet a teljesítmény növelő vagy ösztönző eszközökkel? Ezzel kapcsolatban milyen programokra gondol? Elképzelhető el, hogy a szegényebb vagy rosszabbul teljesítő régióktól elveszik ezeket a programokat, és odaadják el gazdagabb régióknak. Aztán Megvizsgálták-e, hogy hogyan lehet-e ösztönözni a régiókat arra, hogy a 2020-as célkitűzéseket teljesítsék ezen bonuszukon kívül? A második kérdésem a városi területekről szól, ezt már korábban is föltettem ilyen kérdést. Említette, hogy a bizottság nem definiálta valójában azt eddig még, hogy mit jelent a városi terület. A tagállamok döntik el, hogy milyen meghatározást használnak. Elnök, Nos, a tagállamoknak kell -e ezt meghatározni? Vajon a nagy agglomerációkra koncentrálnak ők? Avagy régiók szempontjából kell ezt definiálni? Most pedig Jürgen Klute kap szót. Köszönöm szépen, Juta Remélem, hogy rövide tudom fogni a szót. Szeretném aláhúzni, hogy a mi szempontunkból a kohéziós alapok a szociális politika területén központi szerepet játszanak, hiszen tudják a régiókat stabilizálni és a foglalkoztatást megtartani. Szeretném az előttem szóló által elmondottakat aláhúzni. A forrásokhoz való hozzáférést a felhasználók számára egyszerűvé kell tenni, az ellenőrzést pedig erősíteni kell, ami pedig a kondicionálás kérdését, illet, illetve a teljesítményhez kötött tartalékok kérdését, erről már használtunk, szóltunk korábban. Szeretném megismételni egy korábbi kérdésemet. Úgy gondolom, hogy a kohéziós alapoknak a céljával ez sokszor ellentétes, ami pedig a regionális alapot, regionális fejlesztés alapot illeti mi hogy fog kinézni ez a jövőben, hogyan fogjuk ezt finanszírozni, és egy záró megjegyzés, ami a szélesávú hozzáférést illeti. Nem nagyon látom, hogy ezt miért kell támogatni. A legtöbb országban már nagyon jó az infrastruktúra, az ipar maga is fektet ebbe a területbe, tehát ez nem feltétlen olyan terület, ahol még Európai Uniós támogatásra van szükség. Ezek voltak a kérdéseim, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Boguslav Flibelácki kap szót. Köszönöm szépen, Jutta. Biztos úr, nagy örömmel hallgattam, amiket mondott, üdvözlöm is azt, azonban Konstanca megjegyzésére szeretnék utalni. A mi politikai frakciónk nagy hatalmat kíván önnek adni, illetve a bizottságnak adni. A közösségi megközelítéssel szeretnénk megoldani ezeket a kérdéseket. A kohézió és a szolidaritás az Európai Unió lelke, lényege, ezért azt javasoljuk, hogy nagyobb figyelmet szánjanak az infrastruktúrális kérdéseknek. Elmondaná-e, hogy milyen modellt választana? Egyetértünk önnel, pénzforrásokat a lehető legjobb mértékben ki kell használni, föl kell használni, átlátható módon, az állampolgárok igényeinek megfelelően. Tehát, hogyha 10 milliárd eurót szánunk infrastruktúrára, és 1000 kilométernyi utat szeretnénk építeni három különböző tagállamban, tehát mit jelent ez? 10-szer 100 kilométer, vagy 100-szor 10 kilométer? Tehát melyik modellt választaná? Szeretnénk a közösségi módszert előre mozdítani a gyakorlati módszer kiegészítésével. Hogyha nem tudják felhasználni az alapokat, akkor, akkor e, elesnek ezektől a finanszírozási lehetőségektől, és más régiók átvehetik. Köszönöm szépen, négy másodpercet megspóroltam. Köszönöm szépen, most meg Jarán kapsz szót. Um, as... Köszönöm szépen, Juta. Nem szocialista koordinátorként, hanem svéd képviselőként szeretnék hozzászólni. Svédország és Finország plusz pénzeket kap azért, mert vannak nagyon gyéren lakott területeink. Véleményem szerint a jövőben is gondolni kell ezen régió különleges jellegzetességeire, hiszen demográfiai és földrajzi szempontból nagyon különleges helyzetben vannak. A fiatalok elhagyják a területet, mert nincs munkájuk, nem megfelelő az oktatás. Ez sajnos nem szerepel az ötödik kohéziós jelentésben. Ilyen típusú régiókkal kapcsolatban mi az elképzelése? Van egy második kérdésem is. Ez a felmutatott táblázat a megvalósításról nem túlságosan meggyőző számomra. Azt lenne, azt gondolom, hogy eh, ha működnek ezek a programok, akkor a pénzügyi plafonok kifizetés tekintetében főleg gondot okoznak. Még mindig vannak olyan előirányzatok, amelyek nem valósultak meg. Több mint egy éves költségvetési hátrányban vagyunk. Ez gond. A tagállamok nem hajlandók ezzel párosítani a költségvetési emelést, főleg amikor kifizetésekről van szó. Aztán társfinanszírozás. Említette, hogy megoldották Görögország problémáját, de ez egy különleges és átmeneti megoldás volt. Hosszú távon hogyan lehet ezt megoldani? Említette, hogy a társfinanszírozásról sokkal jobban kéne adaptálni a szabályokat. Ez mit jelent? Elizabeth Schröter. Remélem én is ilyen gyors tudok lenni. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a regionális politika az kohéziós politika, nevezetesen az a politika, ami a szünergiákat maximálisan kihasználja a központi szemléletmód miatt, tehát ez a legnagyobb európai többletértéket adó alap a felhasznált források területén. Éppen ez az oka annak, hogy itt a bizottság az ECR-rel együtt, szinte egyhangulag azt mondta, hogy egy költségvetési fejezet legyen ugyanazokkal a számokkal, amiket a bizottság javasolt a mi szakbizottságunknak az a célja, hogy ezeket a szinergia hatásokat használjuk, és ne aprózzuk szét, és ne legyenek külön politikák, energiár, közlekedés, stb. stb. Azt szeretném kérdezni, hogy a bizottságban véget érte az ezzel kapcsolatos vita, és végül azt szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottságnak jó a kiinduló pontjai, a szinergiák támogatása területén és a pénzfelhasználás hatékonyságának javítása területén, az a szerződés, ahol bevonják a régiókat, ez az a teljesítménytartalék, ez az eszköz a bizottságnak ahhoz, hogy elérje a célokat. Fontosnak tartom ezért, hogy ezt támogassuk, és ezt a teljesítménytartalékot, ezt végre felhasználjuk a korábbi biztos ezt már megpróbálta, kudarcot vallott, éppen ezért a parlament, nem a tagállamok, hanem a bizottság oldalán kell állnia ebben a vitában, hogy a legtöbb többletértéket el tudjuk érni. Ez egy belső kondicionalitás, éppen ezért biztos úr azt gondolom, hogy ezt a három kondicionalitással kapcsolatban azt kell mondani, hogy a makroökonomiai eh, kondicionalitás rosszul van kialakítva. Most Kárl kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégáim beszéltek a kohéziós politika pozitív aspektusairól. Én egy kicsit kellemetlenebb témát szeretnék fölvetni. Olyan dokumentumra bukkantam a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban, amely nem igazán kellemes, már ami a regionális politikát illeti. A helytelen elköltés esetét tapasztaltuk évtizedenken keresztül, természetesen a egyes tagállamoknak ez még mindig súlyos problémát okoz, tehát nem megfelelően költik el az alapokat. Kérdésem pedig az, milyen eszközöket fog felhasználni a biztos úr a következő pénzügyi finanszírozási időszakban, hogy a nem helyes pénzköltést visszaszorítsa? Ezen kívül egy megjegyzéssel élnék. Versenyképességi problémákkal foglalkozunk harmadik, ö, ö, foglalkozunk a tagállamokban. Ezek a tagállamok évtizedeken keresztül nagymértékben részesültek a kohéziós politikából, azonban még most sem versenyképesek. Mi ennek az oka? Ez egy kicsit általánosabb kérdés. Um, José Manuel Fernández. Most pedig José Manuel Fernández kap szót. Três perguntas muito breves. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két, illetve három nagyon rövid kérdésem lenne. Mi a kapcsolat a 2020-as stratégia, illetve a kohéziós politika között? Nyilván a két dolognak egymást ki kéne egészítenie. Nos, azt hiszem, hogy ha tudni akarjuk, hogy mire megy ki a kohéziós politika, tudnunk kell, hogy ez hogyan függ össze más stratégiákkal. A következő több éves pénzügyi keretben ugyanolyan összegeket határoztak meg a kohéziós politikára. Ezt valóban így gondolja? Aztán. Aztán a kérdésem az, hogy a bónuszok kérdését mire szeretné pontosan alkalmazni a közlekedésre? Mi a, milyenek a szerepe a kohézis politikában? Eliza Ferrer másfél percben kapszott. Um- Köszönöm szépen, két kérdést szeretnék feltenni a biztos úrnak. Az első ahhoz kapcsolódik, hogy mik és a politikai célkitűzései a kohéziós politikának. Vannak átmeneti régiók, és vannak olyan régiók, amelyeket lefednek bizonyos célkitűzések. Jó lenne, hogyha részletesebben tudná eh, elemezni azon régiók helyzetét, amelyek eh, strukturális módon eltérnek, eh, tehát szerkezeti eltéréseket mutatnak a többi régióhoz képest. Például nagyon sűrűn lakott régiókra gondolok, amelyek korábban versenyképesek voltak, és ezekre Jobban oda kell figyelni, mert fölmerül a különböző regionális szakpolitikai lépések ellentmondásos hatása. Például egy olyan régió esetében, amely megoldotta a strukturális problémákat, amely jól alkalmazta a kohéziós politikát, de amely verseny, amely adó verseny szempontjából hátrányos helyzetben van. Egy ilyen régió helyzete nagyon ellentmondásos, a külvilággal nem tudja fölvenni a versenyt. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban lesz-e valamilyen felvetése, elképzelése. Jobban odafigyele majd ezen régiókra, például társfinanszírozás szempontjából. Új eszközökre van szükség, hogy konvergens legyen a növekedés ezekben a régiókban és ne folyamatos gazdasági csökkenés legyen. Lambert van Nistelrooy, und... Lambert van Nistelrooy kap utolsóként szót. Eh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a megközelítéséért. Van kapcsolat a mezőgazdasági, halászati alapok, illetve a kutatási források között. Nagyon helyes az, hogy a közös beruházások területén egy adott keretet alkalmazunk. A kérdésem az innovatív finanszírozási eszközökre vonatkozik. Hogyha beruházni, ha be akarunk ruházni, akkor egyre inkább oda kell figyelnünk a feltöltődő alapokra, illetve a magántársfinanszírozási lehetőségekre ezzel kapcsolatban meg lehetne erősíteni a bizottság szerepét is. Izabel kap szót 40 másodpercben, <laughs> amit megsporoltál nekünk, Lambert. Egy egész rövid percet kérek. A különböző kollégák hozzászólásaiban nem hallottam a városi kérdésről, a városfejlesztésről, pedig ez nagy mértékben érinti a régiókat. Tudni szeretném, hogy a városi integráció milyen szerepet tölt be a kohézióban. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez igazán rövid és velős volt. Most pedig biztos úr kap lehetőséget válaszadásra. Az egyes válaszok nem elégítenek ki mindenkit. Ez nem az utolsó alkalom ugyanakkor, hogy a jövőbeli struktúrális és kohéziós politikáról beszélünk, tehát nyugodjon meg mindenki. Biztos úr öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, ami a teljesítmény tartalékot illeti. Köszönöm szépen a támogatást a parlament részéről ezzel a gondolattal kapcsolatban. Miről is van szó? Szeretnénk hozzájárulni mondjuk két ban hogyha százalékban akarjuk kifejezni, ahhoz, hogy azok a régiók, amelyek a megállapodások keretében egy mid-term review keretében túl teljesítenek, tehát jobban teljesítenek, mint az a megállapodásban szerepelt, nos akkor ezeket gyakorlatilag anyagilag is motiváljuk ezeket a régiókat. Itt nem arról van szó, hogy egy gyengébb vagy erősebb régió, e az illető, hanem azt kell néznünk, hogy ennek az adott régiónak a belső fejlődése az milyen volt, tehát saját magához képes, hogy fejlődött. Például hogyha 0% volt a megújuló energiaforrások felhasználása a régióban, míg az európai cél az 20%, és a periódus végére 10%-os célt tűzünk ki, ami nyilván az európai átlag alatt van, akkor is ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia, és megállapítjuk a fél, félidős vizsgálatnál, hogy 12%-ot, vagy 13-at ért el a 10 helyet, ott, és akkor ez a régión belül azt alapozza meg, hogy anyagilag támogatni kell, hiszen ezzel kell őt motiválni. Vannak olyan régiók, akik most már 30%-os arányal rendelkeznek, és 45%-at tűzünk ki, ott talán megállapíthatjuk azt, hogy 50 ot érnek, ezeket is támogatni kell. Tehát így differenciáltan kell figyelni a régiókat. Ami a kondicionalitást illeti, a mi szemszön a mi szemszögünkből nyilvánvalóan a kohéziós politika szempontjaihoz kell alkalmazkodni. Ismétlem és hangsúlyozom, hogy az a fontos, hogy a különböző hibákat, hiányosságokat, amelyek a gyorsított implementálást akadályozák, ezeket leküzdjük. Vannak még ma országok, amelyeknek nincsen adekvát ingatlan nyilvántartásuk. Nehéz éppen ezért nézni az eszközök felhasználását, hogyha nem tudom, hogy kié az ingatlan. Fontos tehát ez az egész, az egész egységes belső piac szempontjából, nem csak a kohéziós politika szempontjából így fogjuk tudni a versenyképességet egy régión belül egységesen biztosítani. Ami a városi régiókat illeti, ez kiemelt prioritás. Természetesen vannak az Eurostatnak megfelelő definíciói, egyértelmű definíciói, azonban az adott ország struktúrájától függ, hogy az adott országban az egy agglomerációnak minősül, vagy egy nagyvárosnak nyilvánvalóan Németország Finnországgal nem hasonlítható össze, ott különböző a, szer, a település szerkezet, tehát itt személyre szabott, az országra ö, szabott megoldást kell keresnünk, és így fogjuk tudni meghatározni, mit értünk nagyvárosi régió alatt, ami pedig a megújuló alapokat illeti, vagy a feltöltődő alapokat az erre allokált költségvetés az ne csak támogatás, hanem garancia és hitel formájában jusson el a támogatottakhoz, ugyanis sok projekt van a kohéziós politikán belül is, ahol van valami fajta hozama végén, egy megtérülés, talán nem túl nagy, de adott esetben itt visszafizetés is kérhető, hogy ezt a vagy ez a pénz visszakerüljön a feltöltődő alapba, és újra e, felhasználható legyen, és így egy multiplikátor hatást érjünk el, ami pedig a széles sávú hozzáférés kérdését illeti. Vannak olyan területek, ahol a hozzáférés és a technológiának a rendelkezésre állása gyakorlatilag ö, e, ö, e, nem gazdaságilag nem teljesen megtérülő, éppen ez az oka annak, hogy itt a megvalósít, ez az oka annak a megvalósításnak itt késedelmei vannak, itt megfelelő megoldásokat kell találnunk a közszféra és a privát gazdaság részvételével, hogyha ezt megoldjuk, és megvan a hozzáférés, az jó, de hát ez egy nagyon bonyolult folyamat. A lengyel kollégával részletesen beszéltem erről. Ő például bemutatta, hogy, hogy hogyan használják fel ott a forrásokat, tehát fontos a forrás felhasználás megfelelősége. Litvániában például azt láttuk, hogy az ESF forrásaiból fantasztikus projektek indultak, amelyek arra irányulnak, hogy a elhanyagolt régióban élő időseket és fogyatékkal élőket képezzék, hogy hogyan kell az internetet, a komputert használni, és így biztosítsák a hozzáférés számukra. Hogyan tudjuk a hatékonyságot növelni? Volt ilyen kérdés is. Már most is lehetőség van arra. Sajnos elmúlt évben voltak itt kimaradások a fizetésekben. 40-szer kellett megszakítanunk a kifizetéseket. Ezek oka az volt a legtöbb esetben, hogy a meg hogy a megszakítás keretében megszakítás keretében vizsgálatokat kellett folytatnunk, aztán zárásképpen a Project Bond kérdésére térnék ki. Vannak nagy transnacionális ügyeket érintő projektek az energia területén, a közlekedés területén. Itt meg kell nézni, hogy hogyan használjuk fel a forrásokat, és nyilván a transnacionális szempontot ki kell emelni. Öttinger kollégával és Kállers kollégával is azt a folytatott beszélgetésben is azt képviseltem, hogy olyan megközelítésmód kell, ami ami figyelembe veszi azt, hogy a transnacionális útvonalak nem érnek semmit bekötőutak nélkül, tehát ugyanez érvényes az energia politika területére is, itt is megfelelő struktúrákat kell kialakítani. Szeretném még egyszer köszönetet mondani a támogatásukért, néhány dologra szeretnék emlékeztetni, és kérem, hogy ezt megfelelően értékeljék a regionális politika területén rá vagyunk utalva arra, hogy a szubszidiaritás elvére építsünk. Nem lehetséges, hogy Brüsszelből határozzunk meg mindent, allokáljunk mindent, és hajtsunk végre mindent, és ellenőrizzünk mindent. Van két millió projektünk, ezt nem lehet Brüsszelből kiindulva irányítani, elindítani, ellenőrizni itt is a régiók bevonása a fontos. Valahol jobban, valahol kevésbé jól működik ez, ez az emberek mentalitásán is múlik talán. A mi célkitűzésünk az, hogy összességében a minőséget javítsuk, de a regionális politikának három fontos feladata van. Az egyik, a történelmi, történelmi célkitűzés, az ellentétek csökkentése. A másik újabb feladat, amit különösen az Európa 2020-as stratégia keretében kell megvalósítsunk, az nem más, mint a beruházás bizonyos prioritások jelölésével, annak érdekében, hogy európai többlet értéket és a projektek láthatóságát elérjük, és a harmadik funkció, a harmadik feladat, amit sokszor elfelednek, Azonban ez az a feladat, ami a leginkább fejtörést okoz számunkra, és a legtöbb izzadságos munkát igényli, az az, hogy együtt kell működnünk abban, hogy sok tagállamban, régióban standard kapacitások, tudás fejlődjön ki arra, hogy hogyan lehet az európai standardeknek megfelelni, hogyan lehet több éves komplex projekteket megtervezni és végrehajtani. Nekünk egy scout szerepünk van, tehát a, például a közbeszerzésben az európai ö, ö, szabályozásoknak a nemzeti megvalósításában ö, hiányosságokat kell feltárnunk, problémákat kell feltárnunk. Itt a regionális politikának először is az egyes hiányosságokat kell azonosítania, és hozzá kell járulnia a hiányosságoknak a fokozatos megszüntetéséhez. Én azt támogatom, hogy mindezeket a projekteket és kívánságokat csak akkor valósítsuk meg, hogyha itt megfelelő költségvetés áll rendelkezésre. Különben a kisebb versenyrégiókban a hatékonyság kérdése, tehát a projekt források felhasználásának, hatékonyságának kérdése, az, kér, az nem lesz megfelelően megválaszolva. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy a projektek Európáját támogatjuk mindannyian. Ez az, ahol aztán a regionális politika sokat segíthet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy nagyon rövid hozzászóló, Sophie Okoni eh, szeretne hozzászólni, egészen gyorsan adnám meg neki a szót. Euh, Elnézést kérek, az Ekon bizottságban kellett részt vennem egy anyag megbeszélésén, ezért nem voltam itt. A költségvetési megszorítások mindenkit érintenek. Beszéljünk akár az Európai Unióról, akár a tagállamoktól. Akár a tagállamokról. Ebben a jelenlegi konjunktúrában pedig mindenkinek kreatívnak kell lennie. Ami a kohéziós politika területét illeti, a költségvetés tükrében más típusú finanszírozási lehetőségeket is meg kell vizsgálni, innovatív alapokra gondolok. Miért nem gondolunk például olyan projektekre, kedvezményes kölcsönökre, amely segíthetné a finanszírozási lehetőségeket. Tehát véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy a jelenlegi finanszírozási lehetések, lehetőségek mellett egy kicsit nyissunk a kohéziós politikáról való gondolkodásban. Köszönöm szépen, Okoni asszony. Sajnos, hogy időközben nem lehetett itt. Erről beszéltünk, ezt hallhatta volna, hogyha itt lett volna itt a Súr bizottságban is február 28-án intenzíven fogunk foglalkozni az új finanszírozási források lehetőségével. Úgyhogy José Manuel, José Manuel, kérlek, sziasztok, viszont látásra, biztos úr, das letzte Wort. Salvador kap utolsóként szót. Kérlek, megadom a szót. Gracias, eh, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm így távolból és a biztosnak, hogy eljött ide körünkbe, megköszönöm a válaszait, illetve az összes kollégának megköszönöm a feltett kérdéseket. Számomra nagyon fontos az, hogy megrendezésre kerül ez a regionális politikáról szóló meghallgatás. A regionális politika számomra az elkövetkezendő költségvetési tervezet kulcsa, hiszen regionális jellege van, és Fernández kollégával az imént éppen erről egyeztettem. Általános jellegű következtetéseket le szeretnénk levonni finanszírozás témájában. Úgy gondolom, hogy a vélemény többség azt mondja, legalábbis erre utalt a erre utalt a biztos úr is, illetve jó magam is ezt gondolom, tehát az, hogy a következő pénzügyi tervezési időszakban meg kell tartani a finanszírozás eddigi mértékét, csak így lehet a célkütőzéseket elérni. A kohéziós politikának az Európai Unió összes régiójára kell vonatkoznia. Farm képviselő egy nagyon konkrét példát hozott. Egy nagyon fejlett tagállamnak, Svédországnak is szüksége van a regionális politikára, hiszen vannak nagyon hátrányos helyzetű régiói. Ez is mutatja azt, mégpedig napnál világosabban, hogy a regionális politikának az összes európai régióra vonatkoznia kell. 2020-as stratégiával kapcsolatban. A kohéziós politika nagyon nagy mértékben hozzájárul a stratégia három célkütőzésének eh, megvalósításhoz, megvalósításához, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politikának az első két célkitűzésre kéne inkább koncentrálnia, tehát az intelligens és fenntartható növekedésre, ami az inkluzív dimenziót illeti, ez inkább horizontális jellegű, és ez az összes költségvetési területre vonatkozik. Általános a megegyezés azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési szükségleteket sokkal konkrétabban kell csatolni a 2020-as célkitűzésekhez. Hogyan kívánja ezt elérni a bizottság? Úgy, hogy javítja a jelenlegi earmarking rendszert. Ezzel kapcsolatban nem hallottunk igazi részleteket, de az alapok tematikus koncentrációját azért megemlítették különböző fejlesztési szerződéseken keresztül. Milyen szociális szereplőkön keresztül lehet ezt elérni? Itt a közigazgatás szerepére, illetve magukra, a felhasználókra is gondolok. Aztán feltételrendszer. Ezeket a forrásokat természetesen különböző feltételek szerint lehet a terepen elkölteni. Ezt mindenkinek el kell fogadnia. Eredmény orientált politika, ezt is hallottuk. A mezőgazdasági biztos egyébként ugyanezt említette. Szerintem ez a legmegfelelőbb hozzáállás az elkövetkezendő pénzügyi tervezési időszakban. A kohéziós politikának meg kell tartania a területi dimenziót, hiszen ez az alapvető eleme a regionális politikának. A vidékfejlesztés, a halászati alap, a kohéziós alap megvalósítása egyetlen közös közösségi keretben, ez egy alapvető gondolat, ezt az Európai Parlament is támogatja. Nekünk ezzel kapcsolatban két gondolatunk van. Egyrészt az európai hozzáadott érték kérdése, ez a kulcs eljárás, tehát így lehet csak megfelelő hatékonyá tenni a regionális politikát, és Liberacki úr említette a közösségi módszert, ez is prioritás számunkra. Aztán a feltételekhez kötés, ezt mindenképpen jobban kell az Európai Bizottság javaslatában és a parlament javaslatában is kidomborítani. Jobban kell ezt pontosítani. Jobban kell a forrásokat felhasználni, nagyobb hatékonysággal. Ez is alapvető fontosságú. A biztos úr kiemelte azt is, hogy voltak kifizetési megszakítások. Itt fontos szerepe van a kokobunak is. A kohéziós politikának és az összes alapnak ugyanabban a költségvetési sorban kell szerepelniük, vagy kiadási sorban. A 7 éves időszak is nagyon fontos, illetve a tervezési időszak egybeesése, és mi a Sure szakbizottságban sokat gondolunk a városi területekre, Remélem, hogy ezzel kapcsolatban a biztos úr elképzelései egybeesnek a miénkkel. És azt hiszem, hogy néhány héten belül elkészült majd, elkészül majd az javaslatom ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Salvador. Nézd az órát. Sajnos be kell hoznod azt az időt a bevezető nyilatkozatnál, amit most elvesztegettél. Szeretném szeretettel köszönteni. E, fejjel már borintottunk egymásnak némán, de szeretném most szóban is szívélyesen köszönteni a foglalkozásért, foglalkoztatásért, szociális ügyek és társadalmi összetartozás felelős biztos Andor urat üdvözöljük itt a bizottságban. Ma elsősorban az ESF-ről szeretnénk beszélni, az Európai Szociális Alapról, annak az orientációjáról a következő pénzügyi keret idején. Már mondtam korábban is, most is az lesz az eljárásmód, hogy a jelentéstevő a bevezető megtartására négy percet kap, a biztos pedig a bevezető megtartására 10 percet kap, utána pedig áttérünk a frakciók hozzászólóinak körére, utána pedig az összes jelenlévő kollégának lehetősége van kérdést feltenni, hogyha a foglalkoztatási bizottság elnöke időközben megjelenik, akkor a frakciók hozzászólói után ő is szót kaphat most azonban először négy percben Salvador kap szót. Gracias, Presidenta. Eh, intentaré ser incluso Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálom nem meghaladni a négy percet. Üdvözlöm körünkben Andor urat. Az, hogy eljött ide, az nagyban kapcsolódik Hán úr megjelenéséhez az Európai Szociális Alap, illetve a foglalkoztatás fejlesztése az összes Európai Uniós tagállamban nagyon szorosan összefügg, illetve kapcsolódik ez ahhoz is, hogy a szociális alap több tíz millió euróját ebben az elmúlt programozási időszakban hogyan használták fel a tagállamok. Az imént beszéltünk arról, hogyha az alapok európáivá válnak, azok hogyan járulhatnak, az, az hogyan járulhat hozzá a, a regionális és kohéziós politika integráltá tevéséhez. Erről beszéltünk az eddigiekben. Az hangzott el, hogy a Development Partnership contract en keresztül történik a koordináció. Ez pedig azt jelenti, hogy attól a kiadási sortól függetlenül kell megtenni ezt a koordinációt, amelyben egyébként elhelyezkednek az alapok. Mi úgy véljük, hogy a regionális fejlesztési alapot és a szociális alapot sokkal jobban kell koordinálni, ezeknek kiegészítő jellegűeknek kell lenni. A következő kérdést szeretném feltenni a biztosnak. Ön szerint tervezési és pénzügyi tervezési okokból hasznos-e az összes strukturális alapot ugyanabba a ö, költség sorba csoportosítani? Tehát halászati alapra gondolok, regionális fejlesztési alapra, illetve a szociális alapra. Még egy kérdés. Ön szerint mi lenne az ideális volumene, vagy szükséges volumene az Európai Szociális Alapnak a következő programozási időszakban? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs órám, nem tudom, hogy mennyi időt használtam fel. Gut, ähm, vielen Dank. Wir haben Köszönöm szépen. Sajnos mi is elfelejtettük elindítani az órát. Most a biztos kapja meg a szót. Kedves elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, először is köszönettel tartozom önöknek hogy a politikai és költségvetési prioritásokról beszélhetünk a következő pénzügyi időszakban itt közösen. Az új költségvetési időszakkal nagy lehetőség nyílik számunkra, hogy bemutassuk az Európai Unió milyen szerepet vállalhat abban, hogy tovább növelje az Európai Uniós költségvetés hozzáadott értékét. Nem lesz ez könnyű a fiskális konszolidáció időszakában, akkor, amikor nagyon sokan szkeptikusan viszonyulnak a közpolitikákhoz, és vannak olyanok, akik eh, megkérdőjelezik az Európai Uniós politikákat. Ez azonban még fontosabbá teszi azt, hogy egy eh, bátor javaslattal álljunk elő. Egy olyan javaslattal, amely bemutatja az Európai Unió a megoldás részét képezi, és a problémákra választ adhat. Az állampolgárok bevonása rendkívül fontos, hiszen az igényeiknek, a szükségleteiknek meg kell felelnünk az országok rejtett potenciálját a régiók és az emberek tudják föllendíteni, szolidaritásra van szükség, és ez az a politika, amely értelmes lehet, és ez az, amelyet általános támogatás övet, övezhet. A legutóbbi kohéziós jelentésben és értékelésben egyértelműen látjuk, hogy a kohéziós politika pozitív szerepet töltött be a régiók illetve az Európai Uniós állampolgárok milliói számára. Ezért a kohéziós politikának továbbra is költségvetésre van szüksége, olyan költségvetésre, amely megfelel az EU gazdasági és politikai célkitűzéseinek, ambícióinak, ugyanakkor a politikák létrehozásának folyamatát javítani kell, és hatékonyabbá kell azt tenni. Johannes Hannal beszéltünk erről az adaptációs folyamatról, közösen megállapodtunk, ezek, ebben ezeket nem fogom megismételni. Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy véleményem szerint a befektetésünk maximális hatására kell nagy hangsúlyt fektetni, ez pedig azt jelenti, hogy egyszer mindenkorra biztosítani kell, mindenki érti, hogy a kohéziós politika nem egyszerűen jogosultság további alapokhoz, hanem eszköz arra, hogy a növekedés, illetve a munkahelyteremtés keretét megadja. Már nagyon sokat sikerült megvalósítani ezen a területen, de még vannak teendőink. Az Európa 2020-as prioritás, illetve a kulcsfontosságú területekre való összpontosítás megfelelő szabályozási kerettel, intézményi kerettel, valamint a partnerek jobb bevonása a projektek elkészítésébe valamint az eredményorientáltság, ahelyett, hogy egyszerűen csak költsük a pénzt. Ezek a legfontosabb aspektusok. Tudom, hogy ezt könnyű mondani, nehezebb elvégezni, azonban meggyőződésem, hogy az önök támogatásával, illetve a közös gondolatokkal, javaslatokkal előreléphetünk majd. Most pedig konkrétan az Európai Szociális Alapról szólnék. Először is szeretném megosztani önökkel, hogy meggyőződésem, az, hogy a gazdasági, szociális területi kohézión elért eredményeket ahhoz kapcsolom, hogy a gazdasági és társadalmi kihívásoknak mennyiben tudunk megfelelni. Ez az Európa 2020-as stratégiájának legfontosabb célkitűzése, és a smart, okos, intelligens, fenntartható növekedést irányozza elő. Egyértelműen kell fogalmazni, a kihívásoknak való megfelelés nem csak a legutóbbi növekedési felmérés kell, hogy kövesse, nem csak a makrogazdasági növekedést, körülményeket, nem csak a növekedést, hanem arról szól, hogy egy olyan jövőt alakítsunk ki, amelyben minden régió, minden tagállam, minden állampolgár lehetőségeit ki tudjuk aknázni, és segítünk a leggyengébbeknek. 1957-es létrejötte óta az Európai Szociális Alap több millió állampolgárnak segített abban, hogy új készségekre tegyen szert és munkát találjon. Konkrét példa ez arra is, hogy az Európai Unió aktívan előmozdítja a növekedést a szociális kohézió segítségével. A missziót a küldetést a szerződés határozza meg, és ez alapján az Európa 2020-as foglalkoztatási, oktatási, illetve szegénységcsökkentési célkitűzések egyik legfontosabb eszköze. Úgy gondolom, hogy az ESA potenciája ebben a tekintetben bebizonyosult először is az alap nagy mértékben és közvetlenül hozzájárult a foglalkoztatási stratégiához, arányosan többet költött a szegényebb országokban, és ezáltal lehetővé tette, hogy a gazdasági potenciáljukat kiaknázzák a szociális kohézió területén, mint ahogy az azt az alap nélkül tehették volna. Másodszorban a szociális alap jelenléte pozitívan érinti az Európai Unió tagállamait az Európai Foglalkoztatási Stratégia kapcsán, illetve az oktatási területtel kapcsolatos reformok területén is. Az ESZA nagyon fontos szerepet tölt be az innovatív megközelítés terjesztésében, illetve az irányítás, a kormányzás javításában. Ahogyan önök is tudják, az ESZA-nak megvannak a maga feladatai, maga célkitűzései, megvan az oka annak, hogy miért jött létre, és ez az ok mai nap is él. Az emberi erőforrások, a szociális kohézió területe ma rendkívül fontos a válság utáni időszakban, illetve a globális versenyhelyzetben. Az Európai Szociális Alap egy olyan eszköz, par excellence eszköz, amely az Európa 2020-as stratégiát alá támasztja, és ezért igazodnia kell annak célkitűzéseihez, a foglalkoztatás növeléséhez, a szegénység csökkentéséhez, a oktatási szint növeléséhez. Egyértelmű azonban, hogy a szociális alap akkor érheti el célkitűzéseit, hogyha szinergiában működik más finanszírozási eszközökkel Európai Uniós, illetve nemzeti szinten. Az Európa 2020 egy átfogó stratégia, ezért támogatni kell a területen történő megvalósítását, átfogó fejlesztési politikával. Pontosan ezért úgy gondolom, hogy az Európai Szociális Alapnak a kohéziós alapokon belül kell maradnia, ki kell aknázni a struktúrában rejlő lehetőségeket, és ennek érdekében nagyobb szinergiát kell kialakítani más finanszírozási eszközökkel, a kohéziós alappal, a vidékfejlesztési alappal, illetve egy-két közvetlenül irányított alapunkkal is. Ezért szükség van egy jó közös stratégiai keretre, hogy ezeket az alapokat Európai Uniós szinten koordináljuk. Támogatjuk a széleskörű beruházási szerződés kialakítását, amelyet nemzeti szinten kell létrehozni. Ezen kívül a komplementaritást növelni kell, megfelelően meg kell határozni a jogosultsági, jogosultságokat, illetve az alapra vonatkozó szabályokat, és így ezzel egyszerűsíthetjük a kedvezményezettek lehetőségeit és az alap kihasználását. Nagyon sokféle kihívással kell megbirkózniuk a tagállamoknak és a régióknak, ezért az Európai Szociális Alapnak oda kell figyelnie, hogy nagyon széles körű eszközöket és lépéseket támogathasson. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenre ki kell térnie, pontosan az ellenkezője az igaz, koncentrálni kell az egyes országok legfontosabb kihívásaira, illetve az egyes régiók legfontosabb kihívásaira. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bizonyára látják, meggyőződésem, hogy az Európai Szociális Alap nagyon fontos, létfontosságú szerepet tölthet be, és kell is betölteni a következő időszakban a gazdasági, szociális és területi kohézió fellendítése érdekében. Ez azonban csak akkor valósul meg, hogyha a szociális alap költségvetése kielégítő. A bizottság egyértelművé tette a költségvetési kommunikációi során, hogy ehhez fontos hogy kiszámíthatóbb legyen a szociális alap költségvetése. Ez tükrözi azon meggyőződésemet, amelyet remélem osztanak, ha következetesek és hitelesek kívánunk maradni, a politikai prioritásainkat követni akarjuk, akkor a jelenlegi negatív, az elmúlt húsz év negatív tendenciáját meg kell fordítani, mely szerint az Európai Szociális Alap részesedése mintegy 40%-kal csökkent 1989-1993-as időszaktól, a jelenlegi időszakban mindössze ez 22%. Jelenleg a különböző opciókat vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne megvalósítani ezt a követelést. Ahogyan önök is tudják, ez egy igen érzékeny kérdés, további tárgyalásokra lesz majd szükség, mielőtt a bizottság konkrét javaslatot nyújthat be. Anélkül, hogy a lehetséges forgatókönyveket vázolnám, szeretném megosztani önökkel azon meggyőződésemet, hogy az ez a költségvetését úgy kell meghatározni, hogy az egyes alapok költségvetése megfelel a közösen kialakított politikai prioritásoknak, és lehetővé teszi azt, hogy a európai tagállamok kihívásainak megfeleljenek, a, tag, a, a tagállamok megfeleljenek az Európa 2020-as kihívásoknak. Kíváncsi vagyok az önök véleményére, hiszen az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik majd az alapelvek meghatározásában, ami a jövőbeli pénzügyi keretet kialakítja az intézményközi megállapodások alapján. Csak akkor lehet szilárd költségvetést létrehozni, hogyha ezt hatékonyan fogjuk elkölteni, és ezt bizonyítani is tudjuk. Ezért a megfelelő koncentráció, a prioritásokra való összpontosítás létfontosságú. Ehhez még olyan mechanizmusokra is szükség van, amely a megvalósítást előre mozdítja. 2007 óta jelentős előrelépés történt, a megvalósítási szabályokat egyszerűsítették, illetve a hiba százalék is csökkent. Ez azonban nem elegendő, még mindig az abszorciós rátákra figyelünk oda, nem pedig a projektek minőségére. És a kisebb kedvezményezettek, akik nagy mértékben hozzájárulhatnának a célok megvalósításához, kikerülnek az alapból, ez a helyzet pedig elfogadhatatlan, és ezt megpróbáljuk megváltoztatni. A bevezetőm zárásaképpen szeretném kiemelni azt a három irányvonalat, amelyet fontosnak tartok először is. Az input alapú megközelítéstől el kell távolodnunk, és inkább a hatásokra, az eredményekre kell összpontosítani. Másrészt az auditokat csökkenteni kell, nagyobb hatékonyságot lehet így biztosítani, azonban a kiadások szabályosságát, szabályszerűségét nem sodorjuk veszélybe. Harmadsorban az arányosságra kell odafigyelnünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a legfontosabb alapelveket vázoltam. Véleményem szerint a bizottság javaslatának ezek lesznek az alap pillérei. Meggyőződésem, hogy ha a megfelelő lépéseket megtesszük, akkor határozottabb jobb politikát alakíthatunk ki a vita eredményeképpen. Ez azonban azt is jelenti, hogy döntéseket kell hozni, adaptálni kell politikánkat, és megfelelő változtatásokat kell eszközölni. Meggyőződésem, hogy közösen a kohéziós politikát egy határozott eszközzé alakíthatjuk át, amely segíti Európát a válságból való kirábalás során. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönjük szépen, biztos úr. Ez a 10 percnek az értelmezése a bizottság szemszögéből Mielőtt a frakciók képviselőinek hozzászólásait kezdjük, szeretném a Költségvetési Bizottság elnökét szeretettel köszönteni körünkben, nem csak a Költségvetési Bizottság elnökeként, hisz ugye tudjuk, hogy ő általunk a Súrbizottságban elért eredményekkel fog tovább dolgozni. Nos, tehát nem csak költségvetési bizottsági elnökként, hanem azért is köszöntem itt, mert ma van a születésnapja, és a születésnapján látogatott elide Allen. Gratulálunk születésnapod alkalmából. Most pedig a frakció képviselői kezdhetik a hozzászólásokat. Jan Olbricht elsőként. The best uh, president for Köszönöm. Lamassur úrnak a legjobb születésnap ajándék a saját források odaítélése lenni. A néppártot képviselem. Hadd mondjam el azt, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy nap alatt két biztos is ellátogat ide, és mind a ketten egyetlen szakpolitikán munkálkodnak. Mindegyikük elmondta, hogy mit gondol erről a szakpolitikáról, a finanszírozásról, és ugye egy kérdés kapcsolódik mind a két biztos tárcájához. A koordináció kérdése merül itt fel. Politikai természetű a kérdésem. Az integrált megközelítést hogyan képzeli el? Ez azt jelenti, hogy brüsszeli szinten integrálunk valamit? Vagy azt kívánjuk, hogy a kedvezményezettek egymás között integrálódjanak? Ez két külön filozófiai megközelítés. Ön elmondta véleményét, biztos úr, vannak konkrét kérdéseim is, először is. Hogyan vélekedik a jelenlegi egyalapú rendszerről? Ez elég hatékony? Tagállami szinten, illetve az operatív programok szintjén ez az egyalapú rendszer azt eredményezte, hogy ágazativá váltak a programok. Második kérdésem, hogyan vélekedik az ESA helyéről, vagy szerepéről az úgynevezett fejlesztési szerződésben. Ugye ez része a szerződésnek, de milyen következménye lesz ezen szerződéseknek? Még egy kérdés. Azzal a megjegyzésével kapcsolatban, hogy ön szerint a, köv, a különböző alapoknak kiegészíteni, kiegészítő szerepe van azzal kapcsolatban, hogy megfelelő nagyságú envelop vagy költségvetést kapjon mindegyik. Hogyan kell ezeket a, ezeket a költségvetéseket definiálni? Hogyan kell a prioritásokat meghatározni? természetesen, amit, amit ma elhangzott a kohéziós politikáról, az mindenkit biztos tárcájához nagyon szorosan kapcsolódik. Köszönöm. Derek. Köszönöm szépen. Derek von az szocialisták nevében. Thank you, uh, uh, chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én mindig is támogattam az infrastruktúrális költekezést, illetve a vidékfejlesztési alapot. Ez nagyon jó tesz a gazdasági növekedésnek, illetve a munkahelyteremtésnek. De az embereket azért még képezni kell, hogy el tudják látni azokat a munkaköröket, amelyeket létrehozunk. Ez Velszben is, de az Európai Unió más területén is nagyon fontos. Nagyon sok példát látunk arra, hogy hogyan lehet képezni, illetve hogyan lehet a munkaerőpiaci részvételt növelni. Ez azért is nagyon fontos, mert sokszor a tagállamok költségvetést csökkentenek ö, oktatási, illetve foglalkoztatási kérdésekben, ezért kell ezt ellensúlyoznia valahogyan az Európai Uniónak. Ezért és más okok miatt is azt gondolom, hogy az Európai Szociális Alapnak a kohéziós politika része részének kell maradnia, és örülök, hogy a biztos is így vélekedik. De valóban az összes finanszírozási módszert sokkal jobban kéne koordinálni hogyha a munkahelyet akarunk teremteni, akkor megfelelően képzett munkaerőre is szükség van. Ami a következő pénzügyi tervezési időszakot illeti, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament kiálljon a szociális alap mellett. Sok kolléga sok, sokkal inkább a kapott teszi előtérbe, de szerintünk ez a szakpolitika is nagyon fontos, és a következő pénzügyi tervezési időszakban is meg kellene jelennie. Eddig a biztos úr leginkább a szociális alapra koncentrál, de más fontos alap és projekt is fontos a foglalkoztatás, az oktatás és az élethosszig tartó tanulás területén. Ezek is hozzájárulnak a munkahely teremtéshez. Két gyors kérdést tennék most felvégezetül. Elhangzott, hogy legalább ugyanazt a szintű finanszírozást kell megtartani a kohéziós politikában, mint eddig. Van elképzelése arról százalékosan, hogy az EU-nak és a százal, hogy az EU-nak a strukturális alapok és a szociális alapokra mennyit kell költenie? A második kérdés talán jobban a régiókra vonatkozik. Sok olyan régió van, ahol számos projekt él, és ezeknek az a célja, hogy az emberek visszakerüljenek a munkaerőpiacra. És sokszor nagyon hasonlóak ezek a projektek, a régiók. Hogyan lehet azt elérni, hogy jövőben kevesebb átfedés legyen? Tehát folytatódjanak ezek a projektek, de kevesebb legyen az átfedés. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig Karl az ALDE nevében kap szót. Thank you, Commissioner, for being here. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak, hogy megjelenti. A globalizáció kiigazítási alappal kapcsolatban kérdezném. Sokat vitatkoztunk erről. A Kobuban egy nagyon érdekes jelentés született erről, nyilván ismeri ezt. Ez egy olyan eszköz, amely megosztja a parlamentet. A frakcióm néhány tagja például ezzel kapcsolatban nagyon kritikus. Tehát már a alap létrejöttét sem támogatták. Kérdezem, hogy ön hogy vélekedik ennek az alapnak a jövőjéről, a létrehozásáról, hogyan lehet strukturálni ezt az alapot. Örülök, hogy fölmerült az átfedés kérdése. Ezt nem csak a szocialisták vetik föl, hanem mi is a frakcióban. Aztán a szociális alap volumenével kapcsolatban nyilván minden biztos azt fogja mondani, hogy a jövőben is legalább annyi pénzt kívánnak a tárcájuknak, mint eddig. Ezért is fontos, hogy ha egy biztos azt kéri, hogy több pénzt kapjon a területe, akkor pontosan tudjuk, hogy mire költjük ezt. Nem lesz könnyű plusz pénzeket találni. Nagyon sok új költség, nagyon sok olyan terület van, ahol plusz pénzeket kéne elkölteni, vagy találni. Úgyhogy ha bárhol, bárhol is plusz pénzekre plusz pénzeket kér valaki, akkor azt nagyon jól meg kell indokolni. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig Elizabeth Schröter a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Azt gondolom, az előttem szólók nem értik, hogy az ESF területén hol lesznek a növelések. Talán ezzel kapcsolatban is mondhatnék néhány szót két alapszerződése van az ESF-nek, az egyik a kohéziós politika területére tartozik, a másik pedig a foglalkoztatási fejezetbe. Éppen ez volt a vitáspont, hogy itt szétválasztjuk e a kettőt. A bizottságok, mindkét bizottságnak a túlnyomó többsége az őszi állásfoglalásban azt mondta, hogy annak van csak értelme, hogy a kohéziós politika keretébe helyezzük a szociális alapot a mi frakciónk eh, ezt képviselte. Mi vittük bele a két állásfoglalásba ezt, a, ezt az ötletet. Azt gondoljuk, hogy az Európai Szociális Alap specifikus jellegét ugyanakkor meg kell tartani. Ennek ahhoz van köze, hogy itt, itt vannak a legkisebb projektek, tehát a pénzügyi szabályokban külön szabályokat kell teremtenünk, különben nincsen értelme az egésznek, csak így fog tudni elérni azt, amit tartalmilag a biztos úr említett célokként. Ez tehát a legfontosabb, éppen ezért azt mondjuk, hogy igen, szükség van közös keretre, de azon belül specifikus külön szabályokra Tudjuk, hogy ez nehéz lesz, de ez lesz aztán a felhasználásnál a legnagyobb, a legnagyobb hatékonyságú módszer. A regionális bizottságban és a szociális bizottságban a többség támogatja a biztosnak azt az álláspontját, hogy az ESF-nek nem csak az inkluzív területen kell eredményeket elérnie a 2020-as célok tekintetében, hanem mind a három területen. Tehát az intelligens, a fenntartható és az inkluzív növekedés területén is. Ez fontos, mert a, ez az, ami mutatja, mennyire széles körül az ESF felhasználása. ugye azon a területen e, kell tehát fellépnünk, ahol e, nincsenek szinergiaeffektusok, például a foglalkoztatás, az állások kérdése. Itt a szociális e, alapnak fontos szerepe lehet, hiszen az állásteremtés az intelligens és fenntartható növekedéshez nagyon fontos nagyon fontos, hogy bizonyos emberek bizonyos képesítés eljussanak a munkaerőpiacra. Egy fontos pont továbbá, amiről nem beszélt a biztos, erre vonatkozik a kérdésem. A különböző alapok átfedésének a kérdése. Az a kérdés, hogy az ESF és az EFRE részt vesz a, minden, a mindenkori másik alap intézkedéseinek, projektjének finanszírozásában, ez lehetséges-e? Itt talán nagy siker lehet, mert ez a projekteknek e, a finanszírozhatóságát az egyszerűbbé teszi, és a bürokráciát is csökkenti. És még azt is szeretném hozzátenni, hogy két fontos pontot ön nem említett, amelyekről kérdést tennék föl. Sajnos a mi szempontunkból itt hibák voltak az elmúlt időszakban ugyanis a tagállamoknak engedtünk, és a transnacionális projekteket átengedtük az ő döntésüknek. Itt úgy gondolom, hogy szükség van a bizottság közbelépésére, ugyanis a bizottság fog tudni hozzájárulni ahhoz, hogy ezek jobban lebonyolódjanak, és a kohéziós politikában lehet ezt a kettős stratégiát csak követni, és még két pont, Fontos ez ESF-nek központi szerepe legyen, és javítsuk azt, ami eh, a rendben szerepel a gender mainstreaming és a partnerségi alapelv. Mind a két alap esetében ez fontos. Kár, hogy az ötödik kohéziós jelentésben olyan kevés eh, teret kapott ez a kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Richard az ECR nevében. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek biztos úrral abban, hogy nehéz gazdasági időket érünk, és a költségvetés sem túlságosan bőkezű. De vajon miért gondolja azt, hogy mégis nagyobb finanszírozásra van szüksége a programjaihoz? Nos, nem az a kérdés, hogy miért van szüksége több pénzre, hanem az a kérdés, hogy hogyan fog jobban teljesíteni, hogy jobban költsük el a rendelkezésre álló pénzeket. A 2020-as stratégia kulcsfontosságú, és nagyon fontos, hogy a gazdasági, a szociális és a területi kohéziót is segítse ezt. Ez nem csak hozzáadott értéket teremt a gazdaságnak, hanem a polgárok számára is hozzáadott értéket teremt. Az európai polgárok számára nagyon fontosak tehát ezek a szakpolitikák. Én azt tapasztaltam ezen a területen, hogy sokszor az a gond, hogy a szociális alapok a, ki, a, nem, a tagállami költségvetések kiadási prioritásaival nincsenek összhangban, tehát nem tudják ezt megfelelően hatékonyan felhasználni. Nem többet akarunk erre a célra fordítani, hanem jobban akarjuk ezt erre fordítani. Cornelia. Most pedig Cornélia Ernst a GUE nevében kap szót. Vielen Dank. Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy az ESF-nek nagy a hozzájárulása eh, a együttműködésben a jövőben is. Éppen ezért nem szabad, hogy a forrásai szűkösek legyenek. Éppen ezért rendkívül fontos véleményünk szerint, hogy az ESF a kohézió részét képezze minden nehézségével együtt. Ami, engem aggodal, ami nekem aggodalomra ad okot, az a 2020-as stratégia. Elgondolkoztam azon, hogy hogyan fogjuk a két dolgot összeegyeztetni. Egyik oldalon egy olyan stratégiát, ami egy alapvető orientációt ad, a másik, másik oldalról viszont vannak az ESF-nek speciális, különleges jellemzői. Nem tudom, ezt a kettőt hogyan fogjuk tudni összeegyeztetni. Hogyha ezzel kapcsolatban biztosul, valami közelebbit mondaná. A másik kérdés, pedig sok országban, nálunk Németországban is az a helyzet, hogy a szakember hiány, szaktudással rendelkező munkaerő hiánya az egyre nagyobb. Éppen ezért azt gondolom, hogy a szakember hiánynak fontos szerepet kell szánni, a megoldásnak fontos szerepet kell szánni ezen alap keretében. Itt akár specifikus projekteket is kellene támogatni, amelyek ezen a területen valami javulást jelentenek, és megoldják a szakember hiányt. Éppen ezért a második kérdésem a szakember hiánya kapcsolatban az lenne, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. Egy harmadik pont pedig, harmadik kérdés, a három ország határán Lengyelországban, Csehországban és Németországban, található régiókra vonatkozik, itt vannak programok, amelyek határokon átívelő projekteket foglalnak magukban. Itt jó lenne, hogyha a projektek adminisztrációja e, egyszerűsödne. A régió képviselői, a résztvevők sokszor mondják, hogy nagyon nehéz transnacionális projekteket megtervezni a három országból származó régió bevonásával? Hogyan lehetne ezt meg leegyszerűsíteni? Hogyan lehetne az ESF keretében transnacionális projekteket támogatni? Ez is egy fontos kérdés lenne számomra. És egy következő pont számomra az, az a kérdés, hogy a partnerségi alapelvet hogyan lehetne jobban érvényesíteni. Ezt már évek óta kritizáljuk, itt van tennivaló még, és a bizottság is elismeri, hogy a partnerségi elvet erősíteni kell. A találati pontosság is nagyban függ attól, hogy mennyiben vagyunk képesek a regionális partnereket bevonni az együttműködésbe. Hogyan szeretné a bizottság ezt elérni? adott esetben az ESF területén is, ahol ez különös figyelmet érdemes. Az utolsó pont a szegénység elleni küzdelem. Itt csak azt mondanám, hogy az Európai Unió elmúlt években bekövetkezett bővítése után világos, hogy a szegény régiók száma növekedett, így a szegénység elemi küzdelem teljesen új dimenzióba került. Úgy gondolom, hogy itt is fenntartható és látható eredményeket kellene elérni az ESF keretében, tehát az Európai Szociális Alap keretében. Szeretném hallani, milyen konkrét tervei vannak. Köszönöm szépen. Köszön. Köszönöm szépen. Az EFD nincs itt, képviselője nincs itt, úgyhogy akkor az első válaszadási körre térnénk át. Biztos úrnak mondjuk 8-10 perce van, a Súr Bizottság számítása szerint arra, hogy válaszokat adjon a kérdésekre. Utána pedig jön a következő kérdésfeltételi kör. A, azok a kollégák, akik hozzá szeretnének szólni, a következők. Alain Szul, Lambert von Nistelrooy, Kinga Göncs, Barbara Matera und José Manuel Fernández. Gut. Jó. Ez lesz akkor a hozzászólók listája. Most azonban először is biztos úr kap elsőként szót. Uh, Köszönöm szépen. Próbálok most fegyelmezettebb lenni. De azért megjegyzem, hogy kicsit később került rám sor, mint számítottam. Szerintem ez a vita lényegét nem befolyásolja. Itt nagyon komoly kérdésekről beszélünk, és ez mind kapcsolódik a válsághoz, és annak szociális, gazdasági és foglalkoztatási következményeihez. Jelenleg Európában 23 millió munkanélküli van, a szociális kirekesztettség, illetve a, a szegénység is növekszik a tagállamokban. Ezzel egy időben a célkötőzéseink nagyon bátrak és ambiciózusak. És szóba kerültek a jövőbeli költségvetési tárgyalások is. Mindettől függ az, hogy mennyire lesznek szavahihetőek a programjaink, különös tekintettel a 2020-as stratégiára. Ha a 2020-as stratégiát komoly és szavahihető, hiteles stratégiának szeretnénk megtartani, akkor az ehhez kapcsolódó finanszírozási eszközöket megfelelően kell kiválasztani. Hogyha foglalkoztatási rátát a kereset és a kínálat, a munkakereset és kínálat részével együtt szeretnénk fejleszteni, illetve a szociális inklúziót is sokkal hatékonyabban akarjuk támogatni, akkor ehhez az kell, hogy költségvetési oldalon is megfelelő döntések társuljanak. Ez persze nem jelenti azt, hogy csak a finanszírozás nagyságáról beszélek. Erről elég keveset beszéltem, sokkal inkább arról próbáltam önöket tájékoztatni, hogy a szociális alapot hogyan fogjuk felhasználni. Június óta, amikor a szociális alapról és a kohézióról elkezdtünk különböző konferenciákat tartani, és számos alkalom volt arra, hogy elmondjuk azt, hogy hogyan lehet növelni a hatékonyságot úgy, hogy azonos forrás hogy forrásokat teremtsünk például nemzetközi bankokon keresztül, vagy akár a magánszférából. Tehát, hogy plusz forrásokkal tudjuk ezen szakpolitikák megvalósítását segíteni. Komoly és átfogó vita folyt erről, nagyon komolyan elemeztük azt is, hogy milyen lehetőségeink vannak, előrehaladás történt. Némi tapasztalat tapasztalattal is rendelkezünk ezen a, ebben a témában. A lényeg az, hogy ilyen mértékű kihívásokra még nem volt az eddigiekben példa, ezt ne felejtsük el. Ez nem csak a költségvetés méretére, hanem a szerkezetére is hatással lehet, tehát az alapok szerkezetére több lehetőségünk van, az összes lehetőséget nyílt szívvel kell mérlegelni, és meg kell nézni, hogy melyik a legjobb megoldás. Nézzük például az egy alapú rendszert, ahogy ennek az ellenkezőjét. Többféleképpen lehet kiválasztani a megfelelő módszert, elképzelhető, hogy a jogosultsági kört kell növelni az, a szociális alapban, és ez hozzájárulhat a átfogóbb fejlődéshez. Avagy elképzelhető, hogy több alapos megközelítést alkalmazunk fejlesztési stratégiák területén, vagy a városfejlesztés területén, ezeket természetszerűleg több forrásból is lehet finanszírozni. nem kívánjuk ágazati részekre lebontani ezt a szakpolitikát, tehát a foglalkoztatás politika nem külön ágazat vagy szektor. A gazdaságban vannak ágazatok vagy szektorok, de a foglalkoztatás nem ilyen. A munka a termelés egyik tényezője, úgyhogy nagyon horizontális módon rendel, jelentkezik ez a különböző politikákban. Aztán, ami a szerződéseket illeti, itt koordinációra van szükség európai szinten is, hogy pontosabban fel tudjuk mérni, milyen eszközöket társítunk a szakpolitikákhoz, illetve helyi szinten is. A kezdeményezettek oldalán is szükség van a nagyobb koordinációra, hiszen nekik is pontosan kell tudniuk, hogy milyen pénzügyi eszközökkel kérhetnek segítséget, vagy milyen pénzügyi eszközöket kérhetnek különböző szakpolitikák megvalósításához, különböző célkitűzések megvalósításához. Nos, a nem megfelelő költekezést ilyen módszerrel a koordináción keresztül lehet elérni. Ezzel egy időben azt is le kell szögeznem, hogy az előttünk lévő időszakban új kihívások is jelentkeznek, például a 2020-as stratégiával kapcsolatban. Nézzük például az aktív öregedést, hogy a öregedő munkavállalók hogyan hogyan vehetnek részt a munkaerőpiacon. Tehát az a cél, hogy a munkavállalók minél tovább megmarad, meg, jelen lehetjenek a munkaerőpiacon. Ide kapcsolódik az élethosszig tartó tanulás, illetve az idősebb munkavállalók képzését, ehhez plusz forrásokat kell rendelni. A 2020-as stratégiához az is tartozik, hogy a fenntarthatósági célkütőzést próbáljuk megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a zöld készségeket mindenképpen javítani kell. Ez nem csak egyetlen ágazatban érvényes, hanem az összesben, tehát ez is egy horizontális célkitűzés is szükséglet. Fontos, hogy az ESA ezen a, ebben a kérdésben is hozzá tudjon járulni a célkitűzések megvalósításához. Aztán a szociális inklúzió kérdése. Az európai szegénység és szociális kirekesztés ellenes eszköz létrejött, ez mindenképpen kihangsúlyozandó, és jelenleg vannak olyan kérdések, ahol sokkal erőteljesebben szeretnénk fellépni, mint eddig, például a roma kisebbség szociális kirekesztettsége kérdésében. Itt drámai a helyzet. A szociális alap a legfőbb pénzügyi eszköze lehet ennek a kérdésnek. Az egyensúlyt kéne egy kicsit átalakítani a belső tematikus prioritások esetében, tehát a ESA itt igenis többet tehet, segíthet a szociális kirekesztettség elleni harcban. Nem csak a felhasznált összegekről van szó, leginkább arról, hogy hogyan használjuk fel jobban ezeket az alapokat, vagy ezt az alapot, hogyan tudjuk a projekteket jobban megtervezni. És ehhez arra van szükség, hogy nagy legyen a részvételi kedv. Igaz, hogy jobban kell tervezni a projekteket, de az is, hogy vannak olyan régiók, mikrorégiók, vagy települések, amelyeknek a részvételi kedve vagy jellege eltér tagállamonként. Tehát ugyanabban a tagállamban is lehetnek olyan régiók vagy mikrorégiók, amelyek máshogy képesek kezelni ezt a kérdést, más milyen mértékben tudnak velünk kapcsolatot teremteni. Tehát a helyi NGO-knak mindenképpen segíteni kell a projektek kidolgozásában és a finanszírozás megtalálásában. Visszatérek ahhoz a kérdéshez, ami a konkrét hozzárendelt összegekről szól. Ugye itt európai szintű szakpolitikákról szólunk, ezért fontos, hogy az európai intézményeknek legyen meghatározott szerepe, a parlamentnek is. Abban, hogy hogyan határozzuk meg konkrét költségvetést. Ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha a szükségleteket fölmérjük, ezt közösen kell megtennünk. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a tagállami, a helyi szükségletek, prioritások, illetve az európai szintű szükségletek koordinálva legyenek ebben a keretben. Elképzelhető, hogy a különböző alapok átfedik egymást. A rugalmasság elvét imáron bevezettük, nyilván ezt még lehet fokozni, de talán világosabban kell meghatározni ezt. Globalizációs alap, illetve globalizációs kiigazítási alap jó lenne, hogyha ez jobban működne, és ami a döntéshozatali időszakot illeti, egyetértek a kritikával, ez túlságosan hosszú, de ez annak köszönhető, hogy sokszor egyszerre nagyon sok munkahely vész elszűnik meg, és ilyenkor nagyon nehéz ezt enyhíteni, főleg akkor, hogyha tagállami vagy helyi, regionális szinten nincs meg a megfelelő finanszírozási eszköz. Egyébként nagyon szívesen együttműködöm önökkel abban, akkor, hogyha ezzel kapcsolatban ötleteik vannak. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a további hozzászóló kollégák következnek. 1,5 tized, maximum 2 percben a biztosnak ahogy láthatjátok, szüksége van időre a válaszokhoz, és aztán szükségünk van arra is időre, hogy még néhány közleményt közé tehessek, ami a mi bizottsági munkánkat illeti. Most pedig Ann Jensen kapja meg a szót. Nem, nem, nem én. Dann Jöran Ferm, bitte. Akkor Jöran Ferm. Thank you very much. Uh, I must... Köszönöm szépen. Bevallom, hogy a szociális alapokkal kapcsolatban kicsit aggódom ha megnézzük az öt kohéz, ötödik kohéziós jelentést, akkor a szociális alapról csak véletlenszerűen ejtenek szót. Sokszor csak a regionális alapokra gondolunk, amelyek nagyon fontosak ugyan, de a szociális alapot csak hébe-hóba említjük meg. A svédek például sokkal inkább a gyéren lakott területekre koncentrálnak, ami szintén fontos, de az Európai Uniós alapoknak rendkívül kis százaléka szociális alap, abból, amit felhasználunk, illetve amit társfinanszírozunk. Az a helyzet tehát, hogy az érintett felek, stakeholderek nem olyan erősek a szociális alap tekintetében. Tehát a regionális alapok háttere, vagy a mezőgazdasági regionális fejlesztési alapok hátteren sokkal erősebb. A szegény bevándorlók, vagy a roma kisebbség nem erős tárgyaló felek, vagy érdekvédelmi csoportok. Hogyan lehetne tehát a szociális alap eredményeit javítani, hogyan lehet a haladási alap felhasználását javítani, illetve az igényt erre javítani. Remélem, hogy ez javul majd. Második rövid kérdés. A szociális alapnak van két fő csapása. Azok számára a képzés, javít, képzés bogy, ö, megoldása, akik már, már munkahelyen rendelkeznek, illetve ö, ö, emberek hozzásegítése a munkaerőpiachoz még a lényegesebb. Pedig Allen következik. Si, madame le président, merci pour vos propos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a baráti szavakat. Nem is tudnék jobb helyet elképzelni ennél a bizottságnál és az ön elnökleténél arra, hogy barátaim körében ünnepeljem a születésnapomat azonban most visszatérnék szomorú szárazabb témákhoz. Az elmúlt időszakban és a válság előtt az volt a helyzet, hogy valamennyi országunkban a hosszú távú munkanélküliség tombolt és vezetett szegénységhez, különösen a fiatalok körében. A külföldiek, migránsoknak az integrációja nehéz volt, és a szociális alapjövőjével kapcsolatos kérdés nem csak egy rutin kérdés, hanem egy fontos kérdés. Máshogy kell hozzányúlnunk ehhez, és nem csak a pénz oldaláról. A legtöbb országban senki sem tud arról, hogy van egy európai szociális alap. Nem tudnak az emberek arról, hogy csak ennek az alapnak a segítségével lehet finanszírozni sok projektet. Tehát ezen sokat kell változtatni. Barbara Matera Matera is ki fog erre térni majd, hogy a szociális alap és a globalizációs felzárkóztatási alap pompázatos nevű alap közötti különbséget ezen a téren meg kell szüntetni, hiszen ugyanazon a politikán, ugyanazon a megközelítésen dolgoznak. Tehát itt adott esetben két külön alap van, de azonos célok szem megvalósítására. Aztán fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a szociális alap és a többi strukturális alap hogyan használható fel a Európa 2020-as stratégia megvalósítása érdekében. Szeretném leszögezni, hogy a nagy szociális célkütűzések eh, ebben a, a stratégiában, így például a fiatalok és az idősebbek foglalkoztatási szintjének növelése, vagy az iskola elhagyók számának csökkentése, eh, a szegénységi küszöb alatt élők számának csökkentése. Nos, ezeket a kérdéseket a nemzeti alkalmazkodási tervekben nem veszik előképpen figyelemben. Az Európa 2020-as célkitűzések mögött elmaradnak ezen a téren a tagállamok, és így csak eh, az ilyen céloknak megfelelő tagországnak kellene kiadnunk pénzeket a szociális alapból. Köszönöm szépen. 36 másodpercet kaptál ajándékként a bizottságtól a születésnapodra. most meg Lambert van Nisztelrooy kap szót. Köszönöm szépen, én is gratulálok, a bizt, gratulálok, illetve boldog születésnapot is kívánok. Nos, különböző opciókról beszélünk, és ez tetszik is, Azonban szélesebb körű megközelítésre van szükség, nem csak a, a munka erő a foglalkoztatási politikáról kell beszélni. Ott van még a szociális politika, illetve más megközelítések is, és ezt támogatjuk. Összességében az a rugalmasság, amely keretében a tagállamok egy kicsit mozoghatnak a szociális és kohéziós alapok között. Ez ugye most megvan. Ez nem lehet opció. Nem lehet opció az, hogy ezt a rugalmasságot csökkentsük. Tehát nem nagyobb mértékű rugalmasságról beszélek, hanem szeretném megőrizni a jelenlegét. Holland vagyok, és nagyon sokat foglalkoztam a szociális alappal a 90-es években, amikor ez nemzeti szintre került, akkor igazából a minisztériumokban semmi nem történt, vagy nem sok minden. Nem igazán tudták ezt megfeleltetni a régiókban folyó munkáknak. Amikor pedig a fejlesztésre került a sor, akkor mint egy kül szerv úgy működött az egész. Meg kell győződni arról, hogy az EU 2020 nem csak egy nemzeti szintű elvi fejlesztési terv, hanem gyakorlati jellegű, megmozgatja az embereket, lehetőséget nyújt az oktatásban, és így tovább. Ez pedig nem volt egészen világos. Most pedig Gönc Kinga kap szót. Very much. I would like to continue. Köszönöm szépen. Az előző hozzászólót követném. Amikor a szociális alapról beszélünk, akkor mindig fölmerül a kérdés, hogy mennyire lehet ezt támogatni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos felelősség az, hogy ezt a támogatást megadjuk. Az igaz, hogy nincsen erős lobby szervezet a szociális alap mögött. Van egy konkrét kérdésem a romákkal kapcsolatban. Ön is említést tette erről. Az európai stratégiával foglalkozunk, ez egy roma integrációs politika, és a Task Force jelentése alapján azt kell, hogy mondjam, hogy az előző alapokról nincs túlságosan sok információ. Nem tudjuk, hogy ez hogyan javította a romák helyzetét, hogy hogyan jutott el ez az alap a romákhoz. Azt nagyjából tudjuk, hogy a leg szegényebb régiókat és embereket nem sikerült megszólítania ezeknek az alapoknak, nem jutottak el hozzájuk. Kérdésem pedig az, milyen tervei vannak, hogyan lehetne az alap hatékonyságát ezen a területen növelni, és hogyan lehetne a politikai kötelezettségvállalást föllendíteni, és az ennyire hátrányos csoportoknak hogyan lehetne segíteni. Egész Európa szerte nagyon rossz a helyzet, nem csak az új, hanem a régi tagállamokban is ezen a területen. Szeretnék egy-két szót hallani erről a kérdésről, számszerűsítve is, hogyan lehetne az alapot jobban felhasználni, hogyan lehetne a szabályozását megváltoztatni. Néha eh, válságintervencióra van szükség, vagy pedig fejlesztésorientált megközelítésre. Tehát erről szeretnék egy-két szót hallani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most még Barbara Matera kap szót. Presidente, volevo anzitutto... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm biztos úrnak, hogy ellátogatott ma ide. Utalt arra az imént, hogy a szociális alapnak más finanszírozási eszközökhöz kell integrálódnia. A globalizációs kigazítási alapról szeretnék most beszélni. Karl Oglan képviselő említette, hogy ez megosztja a parlamentet, remélem, hogy rövid és hatékony válaszokat tud majd adni. Nos, ez az alap 2010-ben nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen az igényeknek megfelelt, kettős dolog, két dologra használható, ugye a globális kihívásokra, illetve a gazdasági válság kihívására is. Az Európai Parlament portas kolléga jelentésén keresztül elmondta véleményét erről, a, erről az alapról, tehát hogy gyorsan kell fölállítani, illetve gyorsan kell tudni lehívni a pénzeket is ebből a ebből az alapból. Kérdésem, hogy ön hisze abban, hogy 2013 után életben marad ez az alap. Az Európai Szociális Alap és a Globalizációs Alap valami kiegészítő jellegűek-e ön szerint, illetve ön szerint 2013 után még mindig felhasználható lesz ez az alap válság idején. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig José Manuel kapszolt. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan kérdésem van, ami talán triviálisnak tűnhet. De azért felteszem. Biztos úr, az Európai Szociális Alap integrált jellegűek. Szerintem per definíció nem, nem kéne annak lennie, hiszen nem integrált növekedést segít elő. És a fenntartható és okos növekedés sem segíti. Ön ezt hogy látja? Azt a kérdést is feltenném, hogy ön szerint mit jelent az inkluzív növekedés? A 2020-as stratégia célkitűzései közül három vonatkozik a foglalkoztatásra, az oktatásból való kiesés, a szegénység elleni harc, ezt kell ugye 20 millióval csökkenteni, a képzés javítása és a szakképzések javítása, a 30-35 éves fiataloknak, fiatalok közül 40% kell, hogy rendelkezzen diplomával. Az Európai Szociális Alap milyen mértékben járul hozzá ezen célkütőzések eléréséhez? A dokumentumokban nem látjuk annak nyomát, hogy az Európai Szociális Alapnak milyen szerepe lenne. Különös tekintettel a fiatalok sorsára, illetve szerepére akkor talán mégsem olyan fontos az öröknek? Maria Cav- Köszönöm, Mária Cavallo kap következőként szót. Obrigada, Sr. Presidente. Também eh, no seguimento que foi dito pelo colega anterior, gostaria... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző hozzászóló gondolatmenetét követve a korábbi portugál rendszer, ahol a kvalifikációs indikátorok nagymértékben emelkedtek, az Európai Szociális Alapnak hála. Ez annak köszönhető, hogy a szociális alapot a posztgraduális ösztöndíjakra használtuk, illetve felső oktatásra, valamint a tudósokat segítettük, akik elfoglalták helyüket a KKV-k, illetve az ágazat körében. Ez azt jelenti, hogy az egész struktúrát sikerült modernizálni az Európai Szociális Alapnak hála. Nagyon hasznos volt ez a tapasztalat. A kérdésem a következő. Biztos úr, a tudomány, az innováció, versenyképesség területén a fiatalok képzése, képzésén keresztül ezek, ezek azok a területek, ahol az alapot hasznosítani kívánja a következő időszakban, vagy sem. Most pedig a biztosnak van lehetősége, hogy második körben válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Thank you much. Let me now start, uh, Köszönöm szépen. Onnan uh, kezdeném, ahol az utolsó hozzászólást uh, befejeztem a globalizációs alappal. Ez még mindig egy nyitott kérdés, és azt hiszem, hogy külön vitát, külön komoly vitát érdemel ez a téma. Úgy érzem, hogy a globalizációs alapnak folytatódnia kell 2013 után is. Nem a válságra való reakcióként jött létre, hanem még korábban, a válság kitörése előtt elismervén azt, hogy a dinamikus gazdaság dinamikus munkaerőpiacot is jelent, és néha a globalizált világban a multi cégek áthelyezik gyáraikat, és ezért nagyon sokan elvesztik a munkahelyet. A helyi kormányok, illetve nemzeti kormányok nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, hogy ezt a helyzetet megoldják. Nekünk azonban fontos, hogy megőrizzük a munkaerőpiac dinamikáját. A gond az az, hogy túlságosan hosszú a döntéshozatal a idő, ezt rövidíteni kell, és néha vitázunk a jogosultságról is. Ezt a kétértelműséget, ezt a homályt tisztázni kell. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor azt hiszem, hogy nagy támogatást nyer majd ez a kérdés. Ideális esetben külön alapról van szó, külön alapként kell megtartani, bár elismerem, hogy a funkcióját meg lehet tartani úgy is, hogyha más keretben működik. Nagyon fontos azonban, hogy a, az egész alap működésének a lényegét megőrizzük még később esetleg beszélünk erről. Ami az Európa 2020-at illeti, ez az a keret, amely kiinduló pontot adott számunkra, és ez az, ahova mindig is visszatérünk. Nagyon is üdvözlöm azokat a megjegyzéseket, amelyek arra utalnak, hogy komoly kondicionalitást kell kialakítani a felhasználók, az önkormányzatok, illetve a nemzeti kormányok az Európai Szociális Alap programjait összhangba kell, hogy hozzák az Európa 2020-as célkitűzésekkel, legyen az oktatás vagy a szegénység csökkentése. Mindezeket figyelembe kell venni. Az EU 2020-as célkitűzések nagyon komolyak, úgy érzem, és ambiciózus, ambiciózusak, emellett valóságszerűek is. Csak akkor lehet azonban megvalósítani őket, hogyha megvannak a megfelelő eszközök a végrehajtás támogatására, illetve arra, hogy valós eredményeket produkálhassunk. Különböző csoportokra kell összpontosítani, ahol konkrét kihívások vannak, és itt konkrét célzott programokra van szükség. Az egyik példa erre a roma kérdés. A magyar elnökség miatt is előtérbe került ez a kérdés, a tanácssal is beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne ezt az alapot jobbá tenni a romák számára. Az egyik marginalizált közösségről van szó, de nem csak a romák, hanem a bevándorlók is nagyon nehezen tudják lehívni ezeket az alapokat, illetve nehezen értik, hogy ez miről is szól. Itt egy területi megközelítést kell kialakítani a romákat illetően, és mikrorégiókat, kerületeket kell azonosítani, ehhez egy jó szoftverre van szükség, és megfelelően kell kalibrálni az alapot a helyi körülményeknek megfelelően. Illetve a képzetlen munkáról számára munkahelyet kell biztosítani. A képzés nagyon fontos területe az Európai Szociális Alapnak, de a jelenlegi helyzet miatt, annak a súlyossága és sürgőssége miatt úgy érzem, hogy fontos, hogy az alacsony képzettségű vagy képzetlen embereknek is munkahelyet biztosítsunk, és ezen a területen segítséget kell nyújtani a nemzeti kormányoknak, ha azok elkötelezettek a szociális integráció mellett, már ami a romákat illeti. A kondicionitás mellett ki kell tartani, nem csak az EU 2020-ra gondolok, hiszen emellett is vannak célkitűzések, mint például az esélyegyenlőség ezen a területen különböző közösségek szegregálódnak, elkülönülnek. Nagyon fontos hangsúlyozni az EU politikai érve, értékeit, elveit, amelyeket az Európai Unió területén mindenhol érvényesíteni kell. Vannak tehát eredmények, az nem igaz, hogy nulláról kellene indulnunk, de jobban kell összpontosítanunk, és hatékonyabban, jobban együtt kell működnünk a partnereinkkel illetve be kell vonni azokat a közösségeket is, akikről beszélünk. Ha szegényekről beszélünk, akkor be kell vonni azokat, akik, akik tapasztalatokat tett, tapasztalatokra tettek szert a szegénységben, illetve be kell vonni a roma szervezeteket, hogyha a romáról beszélünk. Meg kell erősíteni az érdekelt felek közötti együttműködést, a kormányokkal, illetve a nemzeti, az Európai Uniós intézményekkel való együttműködését ezeknek a csoportoknak. Ez egy elég kényes kérdés. Beszélhetnénk a multikulturalizmusról, elnök asszony, hogyha időt adna erre, hiszen ezek a kérdések kapcsolódnak más nagy európai vitákhoz. Az integráció területén, az inkluzió területén vannak teendőink, az Európai Unió nyitottsága bevándorlással szemben az Európai Uniós bővülés kérdései kerülnek föl. Azt hiszem, hogy van még teendőnk a munkaerőpiacra való bevonás területén. Ez az egész az oktatásból indul, a marginalizált közösségek, legyenek azok bevándorlók vagy más háttérből érkezők, őket kell bevonni, őket kell képezni. Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés Európai Uniós szinten elemezni kell ezt a kérdést, és ez új projektekhez, új intézkedésekhez és kötelezettségvállalásokhoz vezethet. Ez nem jelenti azt, hogy mindent újra kell kezdeni. Portugáliával kapcsolatban, illetve a szakképzéssel, továbbképzéssel kapcsolatban is kaptam kérdést, hogy a felmerült az, az a kérdés is, hogy a mozgáskorlátozottak számára hogyan lehet munkahelyet biztosítani. Konkrét megközelítésre van szükség, vannak jó példák, különösen a szakképzés területén lehetőséget tudunk nyújtani azoknak, akik munkanélkül vannak, de olyanoknak is, akik átmeneti helyzetben vannak, olyan munkavállalóknak, akik két munkahely között vannak, és a készségeik fejlesztésére szorulnak. Ezen a területen az Európai Szociális Alap nagyon nagy mértékben hozzájárulhat a megoldáshoz. Alapelv a szolidaritás. De torzítja a képet az, hogyha csak a szolidaritást hangsúlyozzuk. Itt a befogadó jelleget is ki kell domborítani, ez pedig azt jelenti, hogy az igazságosságot kell javítani és növelni az európai gazdaságban, valamint meg kell erősíteni az európai szociális modellt, igazítani kell azt a 21. századi valósághoz, annak kihívásaihoz, egy olyan világgazdasági háttérben, ahol a verseny nagyon is éles. Minden erőforrást föl kell használni, és ez az emberi erőforrásokat is jelenti, egyetlen szociális csoportot sem hagyhatunk magára, nem hagyhatunk ki ebből a folyamatból, és véleményem szerint az EU 2020-as stratégia megfelelő keretet biztosít, intellektuális, de politikai szempontból is. Ennek megvalósításán kell dolgoznunk, illetve megfelelő pénzügyi támogatást kell biztosítanunk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, biztos úr. Valóban nem szabad egyetlen társadalmi csoportot kiemelnünk. Jól lehet, én a nőket nem nevezném egy társadalmi csoportnak. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban a lakosság többségét adjuk már. Úgy gondolom, hogy ezen a területen kell nekünk, és a tagállamoknak is több erőfeszítést tenniük, és visszavinniük a nőket a munkaerőpiacra, ugyanis a nők fejében rejlő eh, aranyból sajnos sok veszendőbe megy, hiszen nem kerülhetnek vissza a munkavilágába. Azt remélem, hogy azok, akik az Európa projekten itt közösen dolgozunk, azok együtt fogunk érvelni ebben az irányba, és talán valamit el fogunk érni valamikor. Um, hát Salvador. Most pedig Salvador kap utolsóként szót ebben a kérdéskörben. Gracias, señora presidenta. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm biztos úrnak, hogy így megvédte a szociális alap, nagyon jól teljesítette a feladatát. Az európai szociális alap rendkívüli fontosságú a jelenlegi pénzügyi tervezési időszakban, és a jövőben is ezt meg kell tartani, hogy elérjük a szociális és gazdasági kohéziót, illetve a teritoriális kohéziót. Ezt kéri a 23 millió európai munkanélkül is, és nagyon fontos az, attól függetlenül, hogy milyen szerepet tulajdonítunk a szubszidiaritásnak, tehát ezt meg kell tenni. Biztos úr, a szociális alap részesedésének csökkentése a 89-es, 90-es évektől kezdve mostanáig komoly gond, és fontos az, hogy a költségvetésben ugyanolyan arány képviseljen a szociális alap a jövőben is. Úgy vélem, hogy nagyobb fontosságot kell tulajdonítani annak, hogy egyéb strukturális alapokkal szinergiákat teremtsünk, regionális fejlesztési alap, kohéziós alap, fejl- halászati alap. Már az előző meghallgatáson is Hán úrral azt beszéltük meg, hogy integrált megközelítésre van szükség, tehát az összes alap esetében. A közös stratégiai keret, illetve ezeknek az alapoknak a kezelése, az ezek közötti koordináció mindenképpen, hogy mindenképpen javulni, javítani kell ezen, hiszen az európai kohéziós politika csak így lehet hatékonyabb. Szeretném azt kiemelni, hogy ezt már megtették a kollégák is, hogy a szociális alap szabályai rendkívül bonyolultak, regionális szinten is és helyi szinten is. Nagyon nehezen lehet ezeket lehívni, ezt az alapot lehívni, és az Európai Bizottság és azok különböző igazgatóságai nagyon sok reklamációt kapnak az európai régiókból és önkormányzatoktól, eh, hiszen nagyon bonyolult a rendszer, meg kell tenni a szükséges lépéseket, hogy ezt leegyszerűsítsék. Nézzük a globalizációs alap kérdését. Mátéra asszony és mások is felvetették ezt, biztos úr pedig azt válaszolta, hogy a globalizációs alapot 2013 után is meg kell tartani. Néhány kérdés azért még nyitva áll. Vajon milyen alapokból kell ezt finanszírozni, vagy milyen pénzből, megmaradó szociális pénzekből? Valóban, glo- valóban globalizációs kiegészítési, vagy kigazítási alap ez a, vagy válságkezelő alap ez? Ezek a kérdések, kérdőjelek megmaradtak, bár a Kobu ezzel kapcsolatban készített egy jelentést. Tehát a következő pénzügyi tervezési keretben ezekre a kérdésekre mindenképpen választ kell találni. Szerintem jó, hogy létezik ez a globalizációs alap. A tagállamok felhasználási aránya is azt mutatja, hogy van értelme ennek az alapnak, és a jövő szempontjából is érdekes lehet. Az európai szociális alap új célkitűzésekkel kell, hogy rendelkezzen szociális inklúzió, avagy a romák konkrét kérdése. Nos, nagyon fontos az, hogy a szociális alap két dologra is vonatkozon. Egyrészt a szociális politika szempontjából nagyon fontos a léte. Itt a szubszidiaritási tényezőt emelném ki. Ugyanakkor az európai versenyképesség szempontjából is kulcsfontosságú, tehát az a humán erőforrások területén a versenyképességünk kulcsa ez. A 2020-as stratégiát csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha az intelligens növekedést a szociális alapon keresztül próbáljuk megvalósítani. Nekem ezzel kapcsolatban nagyon erőteljes a véleményem, ezt majd olvashatják a SURE szakbizottság jelentésében is. Fontos az is, hogy a tagállamok rugalmassága megmaradjon, hogy ők dönthessék el, milyen arányban használják fel a szociális alapot, illetve a regionális alapokat nem ugyanolyanok a szükségletek a régiókban, minden régió helyzete különleges, ezért mi itt azt gondoljuk a szakbizottságban, hogy a rugalmasságnak maximálisnak kell lennie, meg kell, figyelembe kell venni a ö, régiók specifikumait a szociális alappal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy részletes vitát folytathatunk itt, és azt is gondolom, hogy minden, amit ma itt megbeszéltünk, az segítségére lehet Szalvadornak, és természetesen a vitát folytatóknak, tehát Szalvadornak is, akinek valamikor el kell kezdenie, írásba foglalnia a jelentésnek a tervezetét természetesen a kohézió strukturális regionális politika eh, beleértve a szociális alapot is fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy ennyi időt szánt ránk és eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Hogyha szeretne, maradhat természetesen, már csak néhány közleményem lenne. Nevezetesen február 28-án lesz ülésünk, amelyen a jövedelmi helyzettel, az európai költségvetés finanszírozásával fogunk foglalkozni. A mandátumunk nyilvánvalóan kiterjed arra is, hogy a kiadás és a bevételi oldal közötti összefüggéseket vizsgáljuk, tehát február 28-án, ami saját forrásainkról fogunk majd eszmét cserélni, és adott esetben a saját források új formáiról is. Tegnap a koordinátorok üléséről már folyt egy előzetes eszmecsere erről, és világossá vált, hogy elsősorban egy új saját forrásrendszer kritériumait kell itt a súrbizottságban lefektetnünk, és nem a és nem a bizottságunkon kívül csodálkozó szemekkel néző publikumot, vagy a bizottságot kell arra kérnünk, hogy megmondják, milyen újabb adóztatási lehetőségek vannak a költségvetésünkben. Abból indulunk ki, hogy a jelentésünkben a saját forrásrendszer alapelveit, és egyáltalán a mi bevételeinknek az alapelveit tudjuk majd lefektetni. Hogyha pedig már erről beszélünk, akkor sürgősen beszélnünk kell a finanszírozás új formáiról is, és arról, hogy a új finanszírozási formák esetén a közösségi módszer hogyan őrizhető meg. Ugyanis itt különböző összefüggésekben folyik ezzel kapcsolatban már a vita, már a bizottságunkon kívül is. Ugyanakkor a mi feladatunk, hogy azt világosát tegyük, hogy a Lisszaboni szerződés szerint közösségi módszert kell folytatnunk. A február 28-ai ülésen Lewandowski biztos, biztos, az illetékes biztos lesz ott meghívásunkra, és az Európai Befektetési Beruházási Banknak az elnökét is meg fogjuk hívni, már jelezték hajlandóságukat még a végső ígéretet nem mondták ki, hogy itt lesznek, de már hajlandóságot mutattak. Ez volt az első bejelentésem, és a második bejelentésem. Az a baba, amire vártunk már régóta, az megérkezett, megszületett. A koordinátorok megállapodtak egy címben tegnap, nevezetesen Salvador jelentése címében. Ez lesz. Sustainable and Inclusive Europe. Unter diesem Titel... Tehát ez alatt a cím alatt fogjuk elkezdeni a munkát. A következő pont, hogyha már a jelentésnek a címéről szóltáltettünk, akkor nyilvánvalóan szükségünk van egy tervre is, hogy milyen menetrend szerint dolgozunk ezen a jelentésen. Remélem, hogy mindenkinek ott van az asztalán már ez a menetrend. Nos, én magam nem tudom felmutatni, itt elkevertem valahol, de lehetős, le, reményeim szerint ott van mindenkinek az asztalán már ez a terv. Látják majd, hogy itt a bizottságban elegendő időnk lesz arra, hogy a módosító indítványokat, amelyek Salvador tervezetével kapcsolatban érkeznek, ezeket megbeszéljük egymással, és egymással kompromisszumos módosító indítványokat dolgozzunk ki, de szeretném kérni az összes kollégát, aki részt vesz ebben a munkában, hogy a saját frakciójában is vigye a munkát előre, tehát a saját frakciójától beszerezze az álláspontot ideje korán, hogy aztán korán el is készülhessen a jelentés. Március 31-én, a 13. naptári héten van a módosítók benyújtásának határideje, tehát addig az alapvető álláspontokat a frakciók részéről meg kellene kapnunk, és a rákövetkező héten, vagy legfeljebb 14 nappal később eh, szeretnénk tudni az álláspontot, hogy nem tudjuk, igen, nem, eh, hogy milyen az álláspont a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban. Hogyha így tesszük, akkor ez a menetrend, amit most a papíron szerepel, ez megfelelő lesz, és remélhetőleg a Strasburgi júniusi plenáris ülésen szavazhatunk az elkészült jelentésről, abban a reményben, abban a reményben, hogy addig minden frakció az időkeret betartásával együtt fog dolgozni és reméljük, hogy aztán a plenáris ülésen sem érkezik sok módosító indítvány. Azt gondolom ezen a legnagyobb e, tragédia mindannyiunk számára, itt a, magunk számára itt a Súre Bizottságban, hiszen nem kéne, hogy előforduljon, hogy aztán a plenáris ülésen 300 módosítót adnak be. Nyilván nem ez a célunk. És lehetőség szerint amennyire tudom, meg is fogom akadályozni, ennyi módosító jöjjön. A következő pont, március 10-e. Ha megnézzük, akkor a munkatervünkben nincsen téma még erre a napra. Azt mondtuk, hogy ez egyik azoknak az üléseknek, amikor a felmaradó maradék témákkal foglalkozunk. Tegnapi nap folyamán már beszéltünk ezekről. Különböző ötletek vannak, egy ötlet azonban minden frakció támogatását elnyerte. A klímaváltozás elleni harc finanszírozásáról és annak beágyazásáról szeretnénk vitatkozni arról, hogy a költségvetésünk egyes részeibe hogyan tudnánk ezt beágyazni. Aztán beszélnünk kell majd az új Lisszaboni szerződés szerinti feladatainkról, és beszélnünk kell az adminisztráció kérdéséről is, illetőleg az ügynökségekről. Március 10-én valószínűleg nem fogjuk tudni lezárni mindezeket a témákat, de áprilisban lesz még lehetőségünk szót ejteni róluk, és megfelelően kiigazítani a jelentéstervezetünket. Úgy gondolom, hogy időközben már körbeért az a dokumentum, hogy mely bizottságok fognak véleményt adni a súr bizottság részére ezt most nem fogom éppen ezért felolvasni. A nemzeti parlamentek, amelyek már elküldték számunkra a véleményüket, Nos, az ő számuk még növekedni fog a jövőben, tehát az idő múlásával össze fogjuk állítani a véleményeknek a, a, a bizottságoktól és a nemzeti parlamentektől érkező véleményeknek a gyűjteményét. Ezek voltak az én közleményeim. Van esetleg még valami az egyéb napi rendi pont alatt, amit meg kellene említenünk? Ja igen, a születésnapi süti. Akkor mindenkinek jó étvágyat kívánok, és jó hétvégét a következő Strasburgi ülés héten látjuk egymást.